Okay. We are starting a little bit late. Nos, akkor kicsit később, de megkezdjük a munkát így ebéd után, és akkor most németül fogom folytatni. Egy látogatócsoportot nagy szeretettel üdvözlök, illetve kettőt Franciaországból, Németországból érkeztek, és egy olyan versenyen vesznek részt, hogy képzelem el Európát. Úgyhogy nagy szeretettel köszöntöm Önöket és kísérőiket, és örülök, hogy a német Bundestag egyik képviselője, is itt van körünkben, Poland úr, Mecklenburg-Pomeránia egyik képviselője, és hát következik még egy napirendi pont, amit ma reggel vettünk fel a napirendre. A koordinátorok ülésén emlékeztetünk arra a jogi felfogásra, ami az Európai Parlamenté, és hát amit a jogi bizottság is képvisel, a jogi alapot illetően a Europe for Citizen programmal kapcsolatban. Mi úgy gondoljuk, hogy ezt társ, illetve együtt döntési eljárásban kell kezelni, ezt hangsúlyozzuk. És érdeklődtünk a különböző frakciókban, és minden frakció az ECR-t kivéve, és a GUE-t kivéve, illetve annak a képviselője nem is volt jelen, mindannyian azt mondták, hogy ezt a programot el fogjuk utasítani, akkor, hogyha nem sikerül előrelépni a jogi alap kérdésében. Azonban, és ez volt a harmadik döntés, mi készek vagyunk most is folytatni a munkát az együttdöntési kodecíziós eljárással. Készítünk egy jelentést, a jelentést be fogjuk fejezni, és utána ezt megvitatjuk, és előterjesztjük a tanácsra és a bizottság számára, és megvárjuk, amíg egy informális háromoldalú megbeszélést folytatnak velünk az intézmények. Ha ez nem vezet egy számunkra megfelelő eredményre, akkor mi a frakciók szavazásának megfelelően a programot ebben a formában el fogjuk utasítani. Tehát hallattuk hangunkat, óva intjük a világot, hogy ne járjanak el, így látom, hogy önök is bólogatnak. Tehát, és azt is jeleztük, hogy ezt most tényleg komolyan is gondoljuk, még nem lépünk, de hogyha a háromoldalú párbeszéd nem vezet eredményre, akkor mi nemet mondunk mindenki. Megértette, felvették a jegyzékönyvbe, a bizottság jelenlévő képviselői is bizonyára képviselni fogják az illetékes biztosnak. Tehát eh, eh, ameddig csak lehet, mi készek vagyunk és hajlandók vagyunk eh, együttműködni. Hanitakula úr a jelentés készítője, és ő kész, hogy ezen dolgozzon. És akkor következzen a 14. számú napirendi pont. Nagy öröm számunkra, hogy itt van körünkben az oktatásügyért, kultúráért, többnyelvűségért és ifjúság politikáért felelős biztosasszony, Andrulla Vasszilió asszony, szeretettel üdvözöljük. Nagyon gyakran beszéltünk mi már egymással, úgy, hogy jelen voltak képviselői Korell úr, Tosinski úr, és számos más is azokkal a témákkal kapcsolatban, amit mi fontosnak tartunk. Ez az Education Program, az ifjúsági program és a Creative Európa program, a Creative Europe. Nem utasítunk milyen mindent, tudja, hogy sokkal több mindent fogadunk el, mint ahogy azt egyesek gondolják. Azonban időnként vannak jogos aggodalmaink, és azt hiszem, hogy erről ezt is el, el is mondtuk, Korell úr mindig itt volt, és szorgalmasan feljegyzetelt jegyzetelt arról, amit a kollégák mondtak. Dolgozunk a programon júliusban, holnap? Ma? Nem, a következő ülésünkön júliusban is fogunk erről szót váltani, és azután elő fogom terjeszteni a jelentésvázlatomat az Education programmal kapcsolatban, és a másik jelentés is szeptemberre meg lesz. Nos, hogy rövidre fogjam, a tanács egy kis megállapodásra jutott a program bizonyos tartalmi pontjait illetően, és hát amit a tanács időközben elfogadott, és amit a mi már ismert javaslatainkkal kapcsolatban mondanak, arról fogunk szót váltani. Nos, Andrula, örülök, hogy itt van, és át is adom önnek a szót. Angolul fog beszélni, ugye? Igen. Nagyon szépen köszönöm, kedves Doris, kedves kollégák. Nagyon jó, hogy itt lehetek ismét az önök körében. Hosszú ideje nem találkoztunk, hosszú ideje folytattuk az első vitánkat az új programról, és hát nagyon örülök, hogy lehetőségem van, hogy leltárt készítsek arról, hogy mi történik ezen a területen. Azzal kezdem, hogy elmondom az Erasmus for all kapcsolatos történteket. Európában most sokkal inkább szükség van koherens, hatékony programokra, és az, hogy megfelelő forrásokat biztosítsunk a kultúra, művelődés és a sport számára. Nagyon ambiciózus célokat tűztünk ki. Szerettük volna megduplázni a lehetőséget és a forrásokat, és mindig megpróbáljuk figyelembe venni a költségeket az egyes országokban, és először sikerült a sportot is bevonni ebbe a körbe. A program igazi ereje azonban a koherenciája, és az, hogy nagyon célirányos, és mindannyian egyet értünk a mögötte rejlő alapelvekben. Először is egy nagyon jó felépítésre van szükség, egyetlen program, amely segít lebontani az akadályokat, és a formális és a nem formális oktatás nem kerül külön, hanem együtt kezeljük őket. A formális és nem formális szektorok munkáját együtt kezeljük, számos készséget igyekszünk kialakítani, javítjuk a személyiség fejlődését, elősegítjük a szociális integrációt ez a program célja. A másik nagyon fontos összefüggés, hogy van egy három akciós középpontja a programnak és ennek a lényege az, amit az EU nyújtani tud. Mobilitás, együttműködés az intézmények között, innovációs és jó gyakorlatok cseréje, valamint a politika reformjának a támogatása. És nagyon világos a kapcsolat a program prioritásai és az Európai Unió hosszú távú politikai céljai között. Ez egy nagyon világos kapcsolat, és ez igenis igazolja azt a költségvetést, amit mi javasoltunk. Ezek az elemek alkotják az Erasmus for All program lényegét, és ebben egyet is értünk erre mindig gondolnunk kell, amikor olyan kérdésekre gondolunk, ahol tudom, hogy önöknek még agájaik, aggodalmaik vannak. Nos, kedves kollégák, találkoztam az ifjúsági szektorral sok esetben, utoljára éppen tegnap egy nagyon gyümölcsöző tanácskozáson voltam. Sok időt töltöttem velük, meghallgattam aggodalmaikat, és teljes mértékben tiszteletben tartom aggodalmaikat, de úgy gondolom, hogy nem megalapozottak. Akkor, hogyha azt javasoljuk, hogy integráljuk a formális és az informális és a nem formális tanulást az LLL megközelítésbe, akkor ennek az oka az, hogy erősíteni kívánjuk mindegyiket ennek révén. Az ifjúsági csoportok nem fogják elveszíteni a specifikus tulajdonságaikat, hanem ellenkezőleg meg fognak jelenni mindenütt a csere és az együttműködés során. A civil és a demokratikus részvétel nagyon fontos, az önkéntesség elve fontos. Az Actions for Youth az ugyanolyan alapokon áll majd, mint a program egyéb részei, és sokkal szélesebb körben kerül majd elismerésre. És le kell bontanunk a művi akadályokat a különböző képzési és művelődési szektorok között. Ez a politikai üzenet, és ezt a parlament is többször kifejezésre juttatta. Én természetesen azt támogatom, hogy legyen, já, ló, já, legyen látható mindez az ifjúság számára az Erasmus for All programban, és bízom abban, hogy ezt úgy tudjuk elérni, hogy biztosítjuk azt, hogy ez a szektor élvezi az integrált program minden előnyét, annak a programnak az előnyét, amelynek a középpontjában ez a három tevékenység áll. Néhány szót a menedzsmentről. Az Erasmus for All tagállami szinten szinten valósítjuk meg a nemzeti ügynökségeken keresztül. A megvalósítás így közelebb kerül a kedvezményezettekhez, mint jelenleg, és ezt természetesen el is várják tőlünk a kedvezményezettek. Azonban a kötelességünk, hogy biztosítsuk a koherenciát és a költséghatékonyságot. És ez az, amiért a bizottság egy egyetlen nemzeti tagállami ügynökséget javasolt minden országban, amely koordinál Azonban a végső kimeneteltől függetlenül azt gondolom, hogy az Európai Uniónak is érdeke, hogy elérje ezt a koherens megvalósítást, a program százszázalékosan megvalósuljon, nem csak a tagállamok között, hanem a tagállamokon belül is. Nos, nézzük meg a zsámmi actionöket, akciókat. A tény az, hogy nagyon sok új intézmény most már igényt támaszthat arra, hogy közvetlenül kapjon támogatást az Erasmus for All programból, ugyanúgy, mint az a hat, amely most szerepel a Lifelong Learning programban, például a, a Pármai College, a Közép-Európai Egyetem, és biztos vagyok abban, hogy önök mindannyian ismernek néhány olyan új intézményt, amely felkerül ebbe a sorba, és ők is várhatnak, elvárhatnak közvetlen támogatást tőlünk. Azonban minden bővítése a listának, a közvetlen kedvezményezettek listájának a bővítése az természetesen óhatatlanul oda vezet, hogy az egyes intézmények számára rendelkezésre álló összegek csökkennek. Ez az oka annak, amiért úgy gondolom, hogy nincs szükség több intézmény felvételére, hanem azt kell biztosítani, hogy azok, akik megfelelően megfelelnek a feltételeknek, versenyezzenek a forrásokért. Ez a legjobb garancia arra, hogy a legjobb projekteket fogjuk tudni támogatni. A sporttal kapcsolatban üdvözlöm azt a széles konszenzust, ami kialakult a programmal kapcsolatosan Eh, együttesen azt gondolom, hogy új fejezetet tudunk nyitni az Európai Unió sporthoz való hozzájárulásában, és eh, én nagyon nagyra értékelem e bizottság elkötelezettségét ezen a területen. Most pedig nézzük meg a részleteket az Erasmus for all kapcsolatban, és a eh, minimális költségvetési kihelyezéseket szektoronként. Itt több magyarázatra van szükség. Azt javasoljuk, hogy legyen egy megfelelően rugalmas jogi alap, egy olyan, amely lehetővé teszi, sőt, bátorítja a szinergiák kialakulását a különböző képzési oktatási szektorok között. Ez azt jelenti, hogy a legtöbb akció nyitott lesz minden szektor előtt. Azonban szeretném hangsúlyozni, amit egyszer már elmondtam, illetve többször elmondtam, hogy a szektoroknak nem kell versenyezni. Tehát itt nem az egymás ellenvalóság a lényeg, hanem minden érintettet egyformán üdvözlünk, és nem lesz elfogultság egyik szektorral szemben sem valamelyiknek a rovására. A közleményben, ami kíséri mindezt, szerepel az a minimális költségvetés, amelyet minden szektornak meg kell kapnia, és ez egy minimális garancia és ez több, mint a jelenlegi programban. Azonban még fontosabb, hogy a bizottság javaslatában minden szektor gyakorlatilag több forrást kap, mint most, megfelelően a korábbi kötelezettségvállalásunknak, hogy minden szektor jól járjon a költségvetés növelésével. Tehát én azt gondolom, hogy a kérdés, amit fel kell tennünk magunknak, az a következő, hogy tényleg képesek leszünk dönteni 2012-ben arról, hogy hogyan alakuljon részletesen a prioritások források meghatározása nem csak 2014-re, hanem 2014-től 2019-ig és 2020-ig, és tényleg sikerül nagyobb hatékonyságot elérnünk úgy, hogy ma meghatározzuk a költségvetést, anélkül, hogy megfelelő mozgásteret hagynánk a jövőre. Szükség van a, arra a rugalmasságra, ami lehetővé teszünk számomra, hogy reagáljunk több projektre, amely több szektort fog át, és már ezt mi már ma is szeretnénk ösztönözni. És végül pedig engedjék meg, hogy néhány szót szóljak a program nevével kapcsolatosan. Gyakorlatilag a lényeg az, hogy egy márkát alakítson ki a közvélemény számára. Azt akarjuk, hogy ők azonnal felismerjék, hogy miről van szó. Az uniós polgárok az Erasmus az egyik legláthatóbb elemeként említették a legláthatóbb jótékony hatásának az uniós tagságnak. A, né, a nevet pozitívan asszociálják a képzéssel, mobilitással, határon átnyúló együttműködéssel. Ez jelenik meg több millió uniós polgár agyában, ha ezt hallja. És amikor a parlamenti képviselők elő akarják segíteni a mobilitást a szakképzésben, akkor a parlament azt mondta, hogy ez legyen egy Erasmus az ipari tanulók számára, és akkor, amikor el akarta mélyíteni a tudást a tagállamok kohéziós politikájával kapcsolatban, akkor a parlament azt mondta, hogy ennek a legyen a neve Erasmus a regionálisan és helyileg megválasztott képviselők számára. És amikor az Európai Ifjúsági Fórum a Comenius mobilitást próbálja elősegíteni, akkor ezt viszont junior Erasmusnak nevezik. Tehát konzisztensnek kell lennünk az elnevezésben is. Az integrált program azonban nem lehet konzisztens, hogyha ö, meg hogyha ö, csak akkor, ha megtartjuk a márka nevet. Az Erasmus for All az nem csak a diákok számára biztosítja a mobilitást a felsőoktatásban, hanem a szakképzésben is, a fiatalok és a felnőttek számára is, és a szakemberek számára is minden képzési, oktatási szektorban, és az egész ifjúság számára, sőt, ennél többet is fog tenni, bátorítani fogja az együttműködést, a képzés, az oktatás, az ifjúsági szervezetek között, támogatja a jó gyakorlatok cseréjét, és segít kialakítani a jó politikákat. Az Erasmus for All világos jelzést tud adni minden fiatalnak és mindenki számára, aki a formális, nem formális és informális ö, tanulást szorgalmazza, hogy Európa ott van, rendelkezésükre áll, ez segít javítani az oktatás, a képzés és az ifjúsági tevékenység minőségét, relevanciáját. A végén pedig majd azt kell, hogy kérdezzük, hogy mit szeretnénk a leginkább. Mit várunk el? Definíciót vagy márkát? És csak egy szóhalmazt szeretnénk, amely leírja a dolgokat, vagy olyat szeretnénk, amely megfelelően szimbolizálja az emberek számára a lehetőséget, nyitottságot és a cserét. És most pedig nézzük meg röviden a Creative Europe programot, és gondolkozzunk el azon, hogy mit is szeretnénk ezzel kapcsolatosan elérni. Én azt hiszem, hogy mi hatékony módon szeretnénk felismerni azt a potenciált, amely a kulturális és a kreatív szektorban rejlik. Szeretnénk elősegíteni Európa kulturális gazdaságát és sokféleségét más szavakkal. Olyan eszközre van szükségünk, amely erősíti a kultúrában rejlő értékeket, valamint annak gazdasági és társadalmi szerepét szilárd talajon tudunk építkezni. A média is fogja folytatni a különböző bemutatását a munkánknak, az európai mozi bemutatásának az unión kívül és belül. A Culture trend a kulturális irány pedig a non-profit szervezeteket támogatja, amelyek profitálnak a jelenleg futó programokból. De nem zárjuk ki a nyereségorientált szereplőket sem ugyanis ez nem lenne jó politikai jelzés, ha így tennénk. A kulturális és a kreatív szektorok felé nem akarjuk elbátorítani őket, hogy kereshessenek alternatív finanszírozási forrásokat. Ami új a Kreatív Európa programban, az az, elszántság, hogy támogatni szeretnénk mindezeket a szervezeteket, mégpedig sokkal hatékonyabb módon, hogy jobban, nagyobb legyen a nemzetköziség foga, új partnereket lehessen találni, innovatívak lehessünk, és sikerüljön elérni és megszólítani új hallgatóságokat. És ezzel kapcsolatosan sokkal részletesebb jogi alapra lesz szükség. De látni kell azt is, hogy a kreatív szektorok és az a világ, amelyben ők működnek, folyamatosan és mélyen változnak, nagyon komoly változáson mennek át. Az innovációt nem lehet előrejelezni, és nem is kell megpróbálni, hogy előrejelezzük, hogy mi lesz az innováció, és hova fog vezetni mindez majd egy 7 éves program során, legalábbis nem a jogi alapban. A YouTube és a Facebook drámai módon változtatták meg az audio, audiovizuális tartalmak terjesztését és a hozzájuk való hozzáférést. Még nem is léteznek, amikor a jelenlegi médiaprogramról megszületett a, a gondolat, a tervezet. Ezért egy egyszerű, rugalmas jogi alapot javaslunk, amely lehetővé teszi a kiigazítást az egész program időtartama alatt. A garancia eszközt szem előtt tartva a mikro, a kis és a középméretű szervezetek minden szektor területén mindenkinek hozzá kell férnie azokhoz a kölcsönökhöz, amelyeket mi garantálni tudunk ezen eszközön keresztül. Nagyon szorosan együttműködünk az Európai Befektetési Alappal, hogy kidolgozzuk ennek a facilitásnak, ennek az eszköznek a részleteit, és nagyon bátorítóak voltak az eddigi tesztek Azonban egy dolgot szeretnék hangsúlyozni, és azt hiszem, hogy ez sok esetben aggodalmakat okozott. A kölcsönöket nem, a kölcsönök nem helyettesítik az ösztöndíjat, ezek csak kiegészítik, mégpedig úgy, hogy specifikus befektetési igényeknek felelnek meg, ott, ahol a kapacitás meg is van a kölcsön visszafizetésére. A nem profitorientált kulturális szervezetek továbbra is ösztöndíjakat kapnak, és mint már korábban mondtam, mi a kultúrát támogatjuk azért, mert vannak benne rejlő értékek, meg azért, mert van gazdasági és szociális relevanciája is, és a kettő között nincs ellentmondás. Nos, kedves kollégák, nagyon szépen köszönöm még egyszer a lehetőséget, hogy elmondhattam gondolataimat a két programmal kapcsolatban. Az Education Training, Youth Sport and Training, ezek meghatározók Európa jövője szempontjából, különösen ezekben a nehéz időkben. Ezt mindannyian tudjuk, és biztos vagyok abban, hogy folytatni fogjuk az együttműködést a partnerség szellemében. És ebben a szellemben jöttem el önökhöz a mai napon, és hát természetesen állok rendelkezésükre, ha meg hogyha vannak kérdéseik, és részt vegyek a vitában. Köszönöm, köszönöm szépen, biztos asszony. Miután én vagyok a jelentéstevő, elég alázatos vagyok ahhoz, hogy az első hozzászólást a kollégákra hagyjam. Mari Teréza Schmidt először parancsolj. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen, biztos asszony, a bevezetőt mert áttekintettük az összes vonatkozását a javaslatának. Az egységes működik? Az egységes... Egy kérdésem lenne tehát az ön javaslatáról, hogy legyen egy ügynökség, egyetlen egy ügynökség, hogy hogyan lehetne egy nemzeti ügynökséget javasolni azoknak az országoknak, amelyek szövetségi rendszerben működnek, nem lenne jobb egy más fajta megközelítés, rugalmasabb megközelítés, meg figyelembe veszi ezeknek az országoknak a hagyományait, mert egy egységes egy egységes ügynökségnek a bevezetését egy szövetségi államban, az problémát okozna. Egy olyan megoldást talán eh, lehetne bevezetni, amelyik jobban alkalmazkodik a helyi viszonyokhoz, amennyiben a javaslatnak a célja csak az egyszerűsítése, akkor akkor ezt eh, meg lehetne még eh, rugalmasabban kezelni, annak érdekében, hogy rugalmas legyen, de ön tudja nagyon jól, hogy mi halljuk, eh, hogy mik a visszajelzések az embereknél. Ezzel kapcsolatosan szeretem a véleményet kérni. Ďakujem vám Pani komisarka, ďakujem vám Köszönöm szépen. Beszélhetek szlovákul? Igen, köszönöm szépen. Köszönöm, biztos asszony, hogy eljött és felvázolta nekünk a jövőképét. Először a fiatalokról szeretnék mondani valamit. A biztos asszony is sok helyen említést tett fiatalokról. can I speak? Try it again. Talán kezdje el újra. doesn't work. <laughs> okay. I, will, I will speak in English if it's better for you. Um, beszélek akkor angolul, vagy mindegy. tehát a fiatalokról beszéltem. Biztos asszony, amikor ön is azt mondja, hogy nagyon sokat foglalkozik a fiatalokkal, akkor milyen finanszírozást gondol-e mögé, mert ezt nem konkretizálta. A parlament általában nem szereti, hogyha túl alacsony szintű a finanszírozás, vagy a társfinanszírozás, itt ez most 50 százalék, mi kicsit többet szeretnénk, és szeretnénk tudni, hogy mire fordítják ezeket a pénzeket. És hogyha a fiatalokról beszélünk, nem tudom, hogy a javaslatában miért nem beszélt arról, hogy ifjúsági szervezeteket is jó lenne támogatni, különböző térintendő támogatásokkal, ifjúsági fórum és hasonló szervezetekkel nagyon rászorulnak az anyagi támogatásra. Kezdetben lehet, hogy úgy tűnik, hogy sok ilyen szervezet azért kell, hogy abba adja a működését, mert nem kapnak pénzügyi támogatást. Tudjuk, hogy ez egy oktatási fiataloknak és a sport céloknak szóló program, de nem tudom, hogy miért nem lehet ezzel a programmal a foglalkoztathatóságot is segíteni, az önkéntes tevékenységeket, például az aktív polgári lét erősítését, vagy olyasmikre gondolok, mint a Youth in Action. Ez egy persze fontos, hogy egy oktatásról szóló programban az életen át tartó tanulás is kapjon támogatást. Hol vannak ezek a szempontok, tehát például az életen át, életen át tartó tanulás, vagy az idősebb emberek önkéntes tevékenysége, nem tudom, hogy az európai szociális alapból lehet -e ezekre a célokra talán inkább támogatást kapni, de az életen át tartó tanulás kapcsán mindenképpen várom a válaszát. Nagyon fontos ez a mostani eszmecsere, de azért egy-két dolgot hiányoltam. És vannak olyan képviselők, akik nem ismerik az összes az oktatással foglalkozó programokat és hogyha az ilyen képviselők azt kérik, hogy mondjuk az Erasmusból ö, utazásokat, vagy bármit finanszírozzanak, akkor ez amiatt van, hogy nem ismerik pontosan a ez program céljait. Itt ö, lehet, hogy amikor valaki petíciót nyújt be, akkor is ö, hiányosak az ismeretei, és az Erasmus mindenképpen nagyon sikeres program volt. Nagyon rossz lenne, hogyha most megpróbálnánk ezt valahogy aláásni. A márka nagyon fontos. Mi, nem, nekünk igazából nem tetszik, hogy Erasmus mindenkinek. A egyetemi szintű mesterképzést is beveszik ebbe a programra, programba. Hát szeretnénk erről is további részleteket tudni, megtudni. Talán a biztos asszony azt is elmutatná pontosan, hogy mik lesznek a feltételei annak, hogy valaki ilyen címen kapjon támogatást. De nagyon nehéz itt a parlamentben megvitatni olyan dolgokat, amelyek nem százszerzékosan világosak a számunkra. Petra. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm, biztos asszony, mindazt, amit ma ismét elmondott nekünk. Elismerem, engem nem lehet könnyen kihozni a sodromból, de amit most hallottam, hát az, annak majdnem, hogy sikerült tehetetlennek érzem magam, mert olyan benyomásunk támadhat, hogy mintha mint, mint ha nem is már fél éve beszélünk ezekről a kérdésekről a között, amit ön ma mondott el, és ami eredetileg a program javaslatában szerepelt, nem láttunk igazából különbséget, vagy semmilyen fejlődést, ha őszintén akarok fogalmazni. Már nagyon sok eszmecserét vitát folytattunk az ön munkatársaival, és azt hiszem, hogy ezen eszmecserék során nagyon sok félelmünknek adtunk hangot, világossá váltak pontatlanságok, a kérdések, amik nem világosak, és kértük a, ezeknek a pontoknak a tisztázását. Nagyon fontos lenne, hogy a mostani vita során világossá tegyük, hogy mi egyszerűen a, nem a programpontok ellen vagyunk sok esetben, hanem csak a hozzáférést szeretnénk megkönnyíteni, és azt szeretnénk, hogyha koherencia meg lenne a programelemek között. Az emberek is kell, hogy tudják, hogy a programok melyik részeit használhatják, mivel élhetnek és eh, most az, hogy mindenkire egységesen akarunk vonatkoztatni mindezt, az azt jelenti, hogy mindent eh, most egy eh, kalapba dobunk bele, aztán megkavarjuk egy kicsit, vagy egy fazékba dobjuk bele, megkavarjuk, és akkor azt mondjuk, hogy ez mindenkinek hasznos lesz. Azt hiszem, hogy Karel úrral vitatkozva mindig az volt a válasz, hogy hát bármit is kérdeztünk, hogy ez benne van a programban. De hogy olyan sokan, nem csak mi ebben a szakbizottságban, hanem nagyon sokan, akik eddig profitáltak ebből a programból és dolgoztak ezzel a programmal, pontosan ugyanazt eh, gondolják, mint mi, ugyanaz a benyomásuk támad erről, akkor fel kell tennünk a kérdést a bizottságnak, hogy nem mi vagyunk képtelenek megérteni ezt a programot, hanem talán nincs úgy megfogalmazva az, amit most, az ami most itt van előttünk, hogy ezeket a félelmeket, aggályokat eloszlassa és ezért eh, szeretnénk, a, hogyha jó partneri kapcsolat jegyében eh, tovább fejlesztenénk, fejlődnének ezek a dolgok, de a mi és mások aggájaival a bizottság kell, hogy foglalkozzon, és hogy azt mondja, hogy igen, itt, ezen a ponton lehet, hogy még eh, tovább kell dolgoznunk. Nem elég azt mondani, hogy kis és nagy intézmények nem fognak rivalizálni egymással. Nem, így attól fogunk félni, hogy jövőben egy nagy egyetem és mondjuk egy kis ifjúsági szervezet majd ugyanazért a pénzért konkurál, és ha ez nem így van, akkor a programot úgy kell megfogalmazni, hogy tényleg világos, egyértelmű legyen, melyik programelem kinek szól és milyen célokat követ. Én tényleg nagyon szeretném, hogy a következő hónapokban ezen még dolgozzunk együtt, hogy olyan világossá, koherensé és és egyszerűvé tegyük ezt a programot, hogy ez azután tényleg eh, mindenki számára használható legyen, és ne azt halljuk újra és újra, hogy hát ez benne van a programban. De hogyha valaki, valamit senki nem talál meg benne, akkor talán önben is megvan az a jó akarat, hogy eh, megérti azt, hogyha valami fekete-fehérén nincs benne a szövegben, az igazából nem fog segíteni minket. Köszönöm szépen, Fizesz úr. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen, biztos asszony a magyarázatokat, és gratulálok azért a költségvetési emelés javaslatot, ez egy fontos dolog, és remélem, hogy az elfogadásra kerül, főleg az ilyen válságos időszakban, ez fontos. Két kérdésem lenne, vagy legalábbis gondolatom. Az első a Jean Monnet programot illetően. Én támogatom a szabad piacot, és a szabad versenyt támogatom, de úgy vélem, hogy az ilyen jellegű intézményekben olyan intézmények ezek, amelyek közép és hosszú távra gondolták, és az, hogy megkapják a költségvetési támogatásokat évről évre, ez talán befolyásolja károsan a programjaikat. Tehát hosszú távú programjaik vannak, az ilyen intézményeknek szükségük van arra, hogy biztonságban érezzék magukat, és tudják, hogy milyen támogatásokat fognak kapni jóval előre, és ezért én azt szeretném, hogy az ilyen jellegű intézménynek, a hat ilyen intézménynek adjunk meg egy hosszabb távú tervezetet. A másik probléma az az Erasmus, Erasmus forol illeti. Erasmus, ahogy ön említette, egy rendkívül elismert és fontos márka, és úgy vélem, hogy az Erasmus program többet tett az Európai Unió kialakulásáért, mint sokkal, mint nagyon sok egyezmény, nagyon sok ember utazott, megismert más valóságokat ezáltal, de úgy vélem, hogyha mindent eh, be akarunk foglalni benne, akkor eh, fel fog hígulni a program, másokat érinteni fog. A eh, Leonardo Comenius és Grundig programokat milyen módon fogja ez befolyásolni. Én szeretném tudni, hogy egy diák, amikor azt mondja, hogy kaptam egy Erasmus-t, és megyek Görögországba, ugyanazt fogja kapni a jövőben is? Az Erasmus áll alatt ugyanazt fogjuk érteni a jövőben is? Ugyanis kár lenne elveszíteni ezt azért, hogy hogyha felhigítunk egy ilyen rendkívül sikeres programot, az igen sajnálatos lenne. Boris. Elnézést, nem Bagó úr, még Boris úr először. Köszönöm szépen, biztos asszony. Nagyon köszönöm, hogy ismertette velünk a programokat. Nekem az a véleményem, hogy sikerül majd egy észszerű kompromisszumra jutnunk. Néha a véleményünket talán nagyon határozottan fogalmazzuk meg, de ez nem jelenti azt, hogy nem akarunk konzultálni, és nem akarunk közösen megoldásokat keresni. Nos, ami az Erasmus mindenkinek programot illeti. Szerintem mindenek előtt fontos az, hogy a programnak az a része folytatódjon, amely az informális képzéssel függ össze. Nagyon sok szakértő a program nagy sikerét kihangsúlyozza. És valóban ön is elmondta, hogy ez a program folytatódni fog majd, mármint a régi Erasmus program, az Erasmus for All programban de hát egy kicsit nagyon erősek talán az érzelmeink ezzel kapcsolatban, mert nem ezt tartom Európa jövőjének. És szerintem szükség lenne arra, hogy garantáljuk a korábbi program folytatását. Egy másik dolog. A kiadásokat kicsit rugalmasabban lehet majd elszámolni, de hát fontos ezt tudnunk azt, hogy melyik feladatért ki felel, és azt is kell garantálnunk, hogy minden kiadást, illetve az egyes részprogramok költségeinek az összegét úgy alak alakítsuk, hogy rugalmasak legyünk. Tehát ne kössük meg előre, hogy ez 20%-ot kap, az 30%-ot, hanem itt engedjünk nagyobb mozgásteret, rugalmasságot ezt a rugalmasságot kellene beépíteni a programba. Alapvetően ugye a hír jó, több pénzt kapunk majd a Kreatív Európa, illetve a fiatalság számára, az ifjúság számára. Még azt tenném ehhez hozzá, hogy mindazok a kérdések, amelyek eh, például a filmek terjesztésével eh, függenek össze, vagy az új médiával, eh, a mozi digitalizációjával. Nos, ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban tényleg Ezekre nagyon fontos különösen odafigyelnünk, és nem elég, hogy koncentrálunk ezekre a kérdésekre, hanem a megfelelő finanszírozást is meg kell találni. A média program már szinte nagyon jó márka névvé nőtte ki magát, és ez így is kell, hogy maradjon. Én azt hallottam, hogy 2013-ig folytatódik majd ez a program. Ezt a márkát már felépítették, és ezer, több ezer filmen is látható ez a márka néz. Tehát ez a média márka folytatódik. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen. Elnök asszony, köszönöm szépen, biztos asszony, ez ilyen találkozók rendkívül fontosak, mert rendkívül fontosak ezek a programok. Úgy vélem, hogy az együttműködést, amit a parlament és a bizottság között kell, hogy létrejöjjön, nagyon fontos a munkánk eredménye szempontjából, és ezért egy kicsit engedményekre, engedményeket kell tenni mindannyiunknak az Erasmus mindenkinek szempontjából mi a kezdeti álláspontunk az az volt, hogy két külön program kellett, eh, eh, akartunk, szerettünk volna elérni, az egyik a fiatalok számára, a másik a diákok számára, de aztán rájöttünk, hogy ez egy túlzott kérés, követelés volt részünkről, amelyik pénzügyileg sem volt támogatható, tehát elfogadtuk eh, azt az elképzelést, hogy mindezt egyetlen egy programba foglaljuk össze, tehát a fiatalságot illetően nem szabad ott maradni annál az álláspontnál, amit hat hónappal ezelőtt elmondott. Meg kell érteni, eh, el kell magyarázni, hogy a fiataloknak lesz-e valamilyen, az ifjúságnak lesz-e valamilyen támogatottsága, lesz-e valamilyen saját programja, lesz-e valamilyen ö, eh, kezdeményezés, ami őket érinti, ami az ifjúságot érinti. Én úgy gondolom, hogy egyikünknek sem kell elvi harcot elindítani a néven, a névről szólóan, mert ez egy kiváló név, is ismerté teszi. Erasmus for All lett az önök elképzelése. Itt nagyon sok parlamenti képviselő beszélt ebben a kérdésben, mindenki meghallgatta visszhangokat a saját országban. És hogyha mi azt mondjuk, hogy az Erasmus for All az nem a legjobb elnevezés, talán érdemes lenne ezen elgondolkodni. Nem kell folyamatosan megismételni azt, hogy az Erasmus mindenkinek az, minden, az a legjobb megoldás. Én úgy gondolom, hogy érdemes ezen elgondolkodni. A tanács, a parlament, a bizottság, mindenki együtt összedobjuk az elképzeléseinket, és talán egy jobb ötlet jöhet ki ebből. Amikor először beszéltünk erről, ön azt mondta az elején az ügynökségekről, hogy ön szeretett volna egy nemzeti ügynökséget, egyetlen egy nemzeti ügynökséget, aztán elhangzott az is az ezmes csere során, hogy talán több is lehetne. A parlament részéről megvan a hajlandóság arra, hogy nyissunk, hogy engedjünk bizonyos eh, javaslatokban, Ugyanakkor a bizottság részéről azt tapasztaljuk, hogy ők igenis elég mereven kezelik ezeket a kérdéseket. Én úgy gondolom, hogy meg kellene találni az utakat ahhoz, hogy jobban tudjunk dolgozni, és ehhez szükség van mindenképpen egy kis rugalmasságra. Köszönöm, Trüppel asszony. Köszönöm szépen. Doris, tisztelt biztos asszony, szeretnék visszatérni a program címének a kérdésére. Ön most megvédte ezt a nevet, az Erasmus for All, azt mondta, hogy ez egy sikertörténet, ez egy márkanév. Igen, valóban sikertörténet, ezt tudjuk, de az ön érve csak akkor lenne helyes, hogyha e, nem e, el tudom magyarázni, hogy miért folyik ez a vita közöttünk és nem csak közöttünk, hanem nagyon sok NGO civil szervezet is azzal érvel, hogy nem támogatják a programnak ezt az elnevezését, mert nagyon sok problémát látnak ezzel. Szerintem ezt komolyan kell venni. Nem elég azt gondolni, hogy ezek az emberek kicsit butácskák, nem képesek megérteni az ön elgondolását, ami meghúzódik el mögött a név mögött. Szerintük a programot át kellene keresztelni, már elmondtam, hogy például Education for All szerintük egy nagyon jó név lenne, ez lefedné a különböző programokat, és ez világosá tenné azt az üzenetünket, hogy mit szeretnénk elérni európai szinten, amikor kezet nyújtunk a polgároknak. Másik dolog, ön azt mondta, hogy a formális és a nem formális oktatás kettősét nem szabad kijátszani egymás ellen, hanem ez kettő együtt kell, hogy járjon. Ez igaz. De nagyon sok a szociális probléma, és vannak fiatalok, akiknek sajátos szociális szükségletei vannak, és hogy ezt is figyelembe tudjuk venni, ahhoz nagyon fontos, hogy a nem formális oktatással külön is foglalkozzunk. Nem, tudunk, nem tudjuk elérni ezeket a gyerekeket a formális, hivatalos oktatás útján, és ezért világosá kell tenni, hogy az az érdekünk, hogy folytatódjanak a nem formális vagy atipikus oktatási formák a támogatása is folytatódjon. Aztán hát el tudja képzelni, hogy a többiekkel együtt én is szeretném, hogyha a Kreatív Európa program több pénzt kapna. De hát valamilyen tudjuk, hogy milyen nagy a konfliktus jelenleg a tanácsal, és a nettó befizetőknek mi az álláspontja. 10%-kal szeretnék csökkenteni a következő több éves pénzügyi keretet, az MFF-et. Ez nagyon sok ambiciózus cél megvalósítását lehetetlené tenni. Szeretnék ezt megakadályozni, de nem tudjuk, hogy ez sikerül-e. És ha ez valóban így lesz, vagy részben így lesz, hogy a tanács csökkenti a következő hosszú távú költségvetést, akkor ez érintetlenül hagyná a kulturális programokat? Ez nehezen elképzelhető. Inkább fennáll az a kockázat, hogyha sikeresen keresztül ezt a tanács, amit tehát reméljük, hogy nem így lesz, de ha mégis, akkor csökkenteni fogják ezeknek a programoknak a költségvetését is. Én most itt felvállaltam, hogy megkérdezem ezt öntől. Köszönöm. Kosta asszony. Köszönöm, elnök asszony, biztos asszony. Úgy vélem, eh, hogy azokat a témákat fogom érinteni, eh, amelyekben eh, előadó vagyok, a Kreatív Európa program és ilyeneket. Először is, ahogy Truppe kollégana mondta, mi támogatjuk azt az elképzelést, hogy emeljük fel a költségvetési forrásokat, akkor is, hogyha egyelőre még csak az össz GDP-nek az 1,7%-ánál tartunk, ami eléggé korlátozott mennyiség. Hmm, kreatív és kulturális iparágaknak a zöld könyve szintén egy nagyon jó kezeményezésnek tartjuk, ugyanakkor azt látjuk, hogy a párbeszéd eléggé korlátozott, a digitális éra küszöbén eh, nagyon fontos, hogy törődjünk a kultúrával. Úgy véljük, hogy a következő tíz évben a kultúra nagy változások elé néz. Ugyanakkor azt látjam, hogy vannak olyan kérdések, amelyeket mindenképpen, eh, amivel mindenképpen foglalkozni kell ezeket eh, már különböző alkalmakkor hangoztattok bizonyos kételyeket, kérdéseket a szakbizottságon is különböző meghallgatásokon, és cseréken, már szóvá tett bizonyos kérdéseket, nem csak a kollégák részéről, de jó magam is ezt tettem. Az első az, hogy nem vitatom a Kreatív Európa jogi keretét, de úgy vélem, hogy jobb lenne Európa kultúrája, kreatív és kultúrája ja lenne, mert az, azt a szót, hogy kultúrát nem szabad elhanyagolni, nem szabad félretenni. Nagyon fontos lenne, hogy egy saját márkajelzést alakítsunk ki, amelyik azonosítható, felismerhető. A kreatív kultúra, a kreativitást és a kultúrát egyesíteni egy névben, én úgy gondolom, hogy ez a megoldás sokkal jobban elfogadhatóbb lenne különböző párbeszédekben, amelyek eh, zajlanak jelenleg is eh, máshol, más helyeken, nagyon sokan látják azt, hogy ez egy probléma, hogy a média nevű márka az is el fog tűnni 2014 után. Ez egy olyan brand, amelyik létezik, amelyik értékkel bír, kár lenne ezt elveszíteni. Nagyon sok hivatalos és félhivatalos információ terjeng, és emiatt szeretném a biztos asszonytól megkapni ezeket az információkat. Aztán az Kreatív Európa programon belül vannak úgynevezett olyan merging megközelítések, amelyek miatt szem előtt éveztjük azt a fő célkitűzést, hogy a kulturális hagyományoknak adjunk értéket, ahogy szerepelt a javaslatban, az eredeti javaslatban meg kell különböztetni a kreatív, kulturális iparágakat. Úgy vélem, hogy meg kell különböztetni az eszközöket, a prioritásokat megfelelő módon, és külön ki kell, le kell írni, hogy melyek a célkitűzések, nagyon fontos tehát, hogy megállapítsuk, hogy mik a célkitűzések, és milyen eszközöket tudunk használni. A pénzügyi eh, eszköz, amivel foglalkozunk, ez az innovatív eh, eszköz, amelyik a kölcsönökről szól, ez még mindig feldolgozás alatt áll a bizottság részéről. Ezt tudjuk, erről már beszéltünk, ugyanakkor felhívnám az önök figyelmét eh, arra, hogy különböző jogalap van különböző országokban. A kulturális szervezeteknek vannak olyan országok, ahol azok a, azok a kulturális és szövetkezetek, amelyek rendelkeznek állami tulajdonosokkal, azok nem fordulhatnak hitelhez, kölcsönhöz. Erre oda kell figyelni. Nagyon fontos, hogy ezek a kreatív kultúrával foglalkozó vállalkozások, ezek mindenképpen a terület felértékeléséhez vezetnek, és ezt vegyük figyelembe. Köszönöm. Makula, und bitte. Makula úr, kérem, hogy röviden, ha sikerül. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon sok kérdés hangzott már el, és talán nehéz kimerítően megválaszolni minden kérdést. Helga Trüppelnek is intézem a kérdésemet. Át áttekintést kaptunk a költségvetésről, de talán még néhány kiegészítést tudna fűzni a biztos asszony ahhoz, amit eh, Herre Trüppel is kérdezett. Ez a javasolt eh, részarány növelés, ez nagyon fontos számunkra. Azt hiszem, hogy nagyon jó munkát eh, végez a bizottság, de a tagállamok jóváhagyására is szükség lesz. Hát röviden ennyiben szerettem volna kiegészíteni. Most még Pariadelli eh, kollega következik. Επίτροπε, είμαι σίγουρη ότι ti βρεθούν eh, λύσεις και στο ζήτημα του ονόματος και στο ζήτημα της αφήνης. Megoldásokat szeretnénk a név kérdésre, illetve az, hogy világosak legyenek az eltekintés a különböző akciók között a, a anyagban, mert úgy, mint amint láthatjuk, itt vannak kételjek a képviselők részéről. Vannak olyan eh, akciók, amelyeket a jelenlegi program finanszírozott, és nem biztos, hogy ez így rendben van-e vagy sem. Különböző lehetőségek vannak a névre vonatkozóan is, és úgy gondolom, hogy önök is újra átgondolhatják ezt a kérdést, mint ahogy látják a szakbizottság, a kulturális szakbizottságnál igen nagy kételjek merülnek fel, fel arra vonatkozóan, hogy ez a név mennyire fogja tükrözni a program tartalmát. Ez egy igen összetett kérdés. Nem fogok az egyik programról, vagy egy másik programot ki, vagy egy másik programról, hanem el szeretném mondani a, a, az agályainkat, ami mindannyiunkat érint itt a szakbizottságban, és a jövőben úgy tűnik, hogy a következő programokban, amelyeket a bizottság javasol, például a kutatással foglalkozó programban, amelyik nem az illetékessége, nem esik az illetékessége alá. Ezekben a programokban a kultúra a szó legszélesebb értelmezésében, vagy teljesen a e, az adott országoknak a kulturális minisztériumai hatája alá esnek, és az egyetemek nem tudnak e, közvetlenül ezek, ezeket megkapni. Hogyan lehet úgy módon eh, megszervezni ezeket, hogy az egyetemek és közvetlenül részt vegyenek, és nem csak a minisztériumokon keresztül? Egy kérdés, tehát hogyan lehetne ezeket a programokat, a kutatási programokat eh, közvetlenül az egyetemekhez irányítani, anélkül, hogy legyen ez a közbülső lépés? Az egyik eh, kolléganője kért, hogy tegyek fel egy kérdés a 2020-as horizont kérdésében. Nem korábban arról szól, hogy nem csak humán tartárgyakra vonatkoznak ezek a programok. Én úgy gondolom, hogy nagyon fontos lenne, hogy itt két fogalom van. Az egyik a humántan tárgyak, a másik meg az emberrel kapcsolatos tanulmányok. Tehát nem szabad elvenni, nem szabad elvenni támogatásokat egyik vagy másik iparág, tudományáktól. Kommissær Vasiljev for øh, præsentationen. Øh, hvis ingen andre vil sige det, så vil jeg gerne sige det. Jeg synes øh, stadigvæk, det er et fremragende forslag, øh, som vi støtter ud og helt akkor most nagyon konkrétan a vitával kapcsolatban. Ugyanis arról van szó gyakran, tehát ez a névvita az, amire gondolok, milyen jobb alternatívák lehetnének, milyen alternatívái lehetnének a névnek, amit én hallottam, Trüppel asszony, az csak az Education for All, az Erasmus for All helyett, Hát ez azért érdekes. Milyen alternatíváink lennének a meglévő formulákkal kapcsolatban? Ez a dolog lényege. És a Dán elnökség alatt Mindannyian úgy gondoltuk a tanácsban, hogy a legjobb elnevezés az Erasmus mindenkinek, és senkinek nem volt jobb javaslata. Tehát a kérdés nem az, hogy van-e jobb, és mindenki azt akarja, hogy vegyék komolyan, persze, de én továbbra is azt szorgalmazom, hogy az Erasmus for All kiváló javaslat, és fontos, hogy kompromisszumokra készek legyünk, hogy megőrizzük a különböző al címeket, alneveket, és ez segíthet. Tehát el tudom képzelni, hogy ezek nem létezhetnek egymás mellett. A képzés mindenki számára az nem annyira jó, és senkinek nincs nyomós érve ez ellen igazán a névvita helyett jobb lenne, ha a tartalmakról beszélnénk. És a 25 éves Erasmus jubileumi konferencián Kopenhágában, Kopenhágában a minőséggel kapcsolatosan is elhangzott néhány szó. Élni kellene a lehetőséggel, hogy meggondoljuk, mi történik, amikor a fiatalok az Erasmus keretei között utaznak. Tehát most a tartalomról beszélünk, és amikor a tartalomról beszélünk, akkor a névről is beszélünk el, ugyanis a név nem felel meg a tartalomnak. Hát ez a helyzet. Ezt már olyan gyakran elmagyaráztam az elmúlt három év során, hogy ezt nem szükés újra elmondanom, az Erasmus for All, ez egy hazugság az, az Erasmus program is hazugság, mert csak azok vehet igénybe, akiknek van pénzük. Tehát rossz azt mondani, hogy az Erasmus mindenki számára, aki tanulni megy. Ha azt mondom, hogy Erasmus minden más területen igaz, akkor az is hamis, az se jó. Tehát én most nem akarom felizgatni magam, ezen már megtörtént egyébként, de egy dolgot hadd mondjak, biztos asszony. Semmi más nem mondott ma, mint amit két hónappal ezelőtt, amikor, amit már korán is elmondott egyszer vagy kétszer, amit meg már Amerez is elmondott. Semmi más egyetlen centiméterre sem engedett. Noha nagyon jól tudja, és ezt már korábban is felfogta, hogy milyen módosításokat szeretnénk. Most hagyjuk a címet, majd, majd arra visszatérünk, de ne, az ma nem téma. Azt gondolom, hogy egy kicsit erős, hogy ide jön, és ezt Petra is elmondta, és még csak jelét sem adja annak, hogy azért valamit felfogott abból, és befogadott abból, amit mi mindig mondtunk és azzal kapcsolatban sem foglalt állást, hogy a tanács, a Dán elnökség alatt mit fogalmazott meg. Ugyanis a tanács Zsámonéval kapcsolatban tett egy kijelentést, és egy ügynökséggel kapcsolatos kijelentést is tett, azt mondta ugyanis, hogy ez egy olyan dolog, amiről a tagállamoknak maguknak kell dönteniük, és nem várhatják el egy föderális államtól, ahogy Marie Terez mondta, hogy mindent egy ö, ö, címszó alatt valósítson meg. Németország ezt képtelen megtenni. Nagyon jól felosztottuk azokra a területekre, ahol a klientúránk van az érdekeltek, és egy fenéggel többet sem adtunk ki ö, ö, a többinél. Úgyhogy amit Málta csinál, meg amit Luxemburg csinál, vagy mit tudom én, a kisebb országok csinálnak, az maradjon az ő dolguk. De ne kényszerítsenek olyan országokat arra, akik csodálatosan dolgoztak eddig is, hogy akkor most egy ilyen prokrusztész ágyba kényszerüljenek. Ne legyen ez. Ezzel kapcsolatban nem mondott semmit. Ott maradt, ahol eddig volt a programjával. Nem lépett előre egy centit sem. Hallotta már, hogy mi az eredeti javaslattól eltértünk. Önálló ifjúsági programot akartunk. Meggyőztek bennünket, hogy egy programban össze lehet ezt fogni. Csak hát akkor legyen a nagy programon belül egy fejezet erre. És akkor egy külön költségvetési sorra is szükség van mindehez. És hogyha most arról beszélünk, és hát nagyon gyakran mondta a lifelong learning fogalmát, hát ezzel kapcsolatban is hadd mondjak valamit, nem rossz ez a kifejezés, ez az LLL, legalább négyszer említette a beszédében. Egy kicsit jó, jó cím ez nekem is, de hát az itt, amit Rüpel asszony mondott, azzal kapcsolatban is lehetne egy-két dolgot mondani. A Jean Monnet és a hat intézmény ezt megkérdőjelezi. Nem hat intézményt kérdőjelez meg, hanem négyet. Mégpedig kettőt expressis verbis nem és én nagyon jól tudom, hogy a kettőt azért nem kérdőjelezik meg, mert félnek, hogyha ezt megteszik, akkor gyakorlatilag mindenki azt fogja mondani, amit mi mondunk, hogy ez így nem megy. Tehát mi azt mondtuk, és az utolsó vitán, hogy vagy minden ott marad, vagy pedig mindenki kerül belőle. És akkor azokkal is meg kell küzdeniük, akik hidat akarnak ö, ö, verni azonban ezekkel nem akartak küzdködni, és akkor ezt ott hagyták érintetlenül. Meg is értem, én is így tettem volna az ön helyében. De rájöttünk, láttuk, és azt mondjuk, hogy vagy az összes, vagy egyik sem. Erről viszont beszélni kell. És a tanács is ezt mondta, ugye azt kértük, hogy szóljon a tanácsi javaslatokról valamit, nem tette meg. Feltételezem, hogy azt is elutasítja, amit a tanács mondott. Hát aztán azt mondta, hogy ezt a minimum százalékot akarja megadni. És ő, ez még nem is a kötelező. Mi nem tudjuk elfogadni, hogy ilyen halvány és ilyen ő, szivacsos megfogalmazás legyen. Mi azt szeretnénk, hogy ez kötelező legyen. Ma még nem tudjuk, hogy 2017-ben vagy 2019-ben milyen követelmények lesznek a programmal kapcsolatban. Ezt nem tudjuk. Hát a, az idők nagyon gyorsan változnak, és tudjuk, hogy a Leonardo ban is mi történt, és tudjuk, hogy mennyire van ott szükségünk, sokkal többre, mint eddig. Azt is tudjuk, hogy az Erasmusban mennyire van szükség, azt is tudjuk, hogy a Comenius hogy alakult, ezt mind tudjuk. És éppen ezért úgy gondoljuk, hogy jó lenne, ha azt mondanánk, hogy a program 80%-át megnevezzük, ez oda tartozik, ugye mobilitás, együttműködés, meg politikai kutatás, és aztán az egyes programokkal kapcsolatosan is, amelyek már önmagukban is nevek. Mindannyian tudják, senkitől nem veszem rossz néven, aki nem dolgozik ezen a területen régóta, az nem tud sokat kezdeni a koméniusszal, de hát azok, akik a koméniusszal a lehetőségekkel élni akarnak, azok tudják mi az, 17 éve kiépítettek egy közösséget, és ez virágzik. És akkor most az, hívják magukat Erasmusnak, hát elment az eszük, vagy a Leonardo, vagy a többi program. Hát azt hiszem, hogy öngolt lövünk, hogyha most itt mindent egy kalap alá akarunk hozni. Meg kellene őrizni ezt a nevet, de, és akkor ebben igazat adtunk, hogy azt szeretnénk, hogy a mobilitás az együttműködés és a politikai kutatás, ez mind-mind legyen ott, persze. Nem akarunk mi szétrombolni mindent, csak azt szeretnénk, hogy ez úgy épüljön be, hogy ráismerje mindenki önmagára. És nincs arra lehetőség véleményünk szerint, hogy a bizottság, bármennyire is tiszteljük és becsüljük, hogy megengedhessük, hogy gyakorlatilag 44% játszani való pénzt magánál tartson. Miért nem lehet előre megmondani, hogy ennyi és ennyi százalékot ideadunk, ennyit meg oda, és akkor nem lehetne utána egy olyan lehetőséget megfogalmazni, vannak okos emberek ott is, jogászok, hogyha szükség lenne a módosításra, akkor jöjjenek el hozzánk és mondják azt, hogy jövőre módosításokra lesz szükség. Megkérdeznek bennünket, aztán, hogyha értjük, miről van szó, azt mondjuk igen. De hogy most eleve azt mondjuk, hogy ez számunkra világos, és mondjuk azt, hogy 80%-ot rögzítünk, és akkor ebben a választott képviseleti testületben kerüljön ez rögzítésre, és itt, el, itt töltsük meg tartalommal. Hát ezt szeretnénk már, hogy végre megértse. A munkatársai itt voltak, akikkel kidolgoztuk a programot, azokkal folyamatosan kapcsolatban voltunk, és hát eh, meg kellett volna ezt mondaniuk önnek, és azt vártuk volna mégiscsak, kedves biztos asszony, hogy egy picit közelítsen hozzánk. Én egyetlen egy ponton nem engedett, egy centiméternyivel sem. Ö, és mondhatja persze, hogy még még nem terjesztettünk elő semmit, ez igaz, de nagyon sokat beszéltünk róla, és most júliusban meg is lesz ez írásban, és szeptemberben aztán tényleg azt kérem öntől, hogy néhány pontot gondoljon át, hogy nem lenne esetleg más megoldás. És aztán még egyet kérnék, azt hiszem, hogy ja igen, az ifjúsági programmal kapcsolatban jó, amikor azt mondja, hogy szeretnénk a formális meg a nem formális tanulást egyenértékűvé tenni de hát nem akarom vegyíteni a kettőt, én szeretném, hogyha megmaradna az ifjúság, hogy az ifjúsági szervezetek, azok lássák, hogy mit lehet ezzel kezdeni, hogy aztán az education és use szinergiákat hozhat létre. Hát biztos asszony, kedves bizottság, ezt mi már öt éve is akartuk. Amikor az élethosszig tanulás gondolata megszületett, mi azt reméltük, hogy a globális fedőnév alatt egymással jól tudunk majd együttműködni. Ez nem történt meg, és ha most erre sor kerül, hát azt nagyon fogjuk üdvözölni, ami a pénzt illeti. Hálásak vagyunk, hogy a bizottság nagy ugrással lépett előre a javaslatban, csak aztán, amit a végén kapunk, azt nem tudják sem önök, sem én, se senki, úgyhogy meg kell várni, amíg a tanács ebben az esetben véleményt nyilvánít. És még egy dolgot mondanék. Nem tudom, hogy jól értettem-e, vagy hogy nem hallottam rendesen, de a master, a mesterképzéssel kapcsolatban nagyon nagy, sok kérdés van hogyha engedélyezzük a mesterkurzusokat, itt és itt, mester, MA-kat vagy msc kat akkor garancia alapot kell létrehoznunk. Hát ha most ezt ö, ö, nem használjuk föl, mert mindenki rendesen mindent visszafizet, akkor mit csinálunk a pénzzel? Akkor ott marad, vagy vissza kell adni a nettó fizetőknek, Németországnak, vagy Hollandiának, vagy mi lesz akkor ezzel? Tehát szeretném tudni, hogy mi történik ezzel a pénzzel, mert azért ez egy jó nagy adag pénz, és hát akkor ez ottan, ottan nem csinál semmit, tehát nyugvó pénz, nem dolgozik. És hát legkorábban 2017-ben szükség lehet a garanciára, előbb, előbb nem, vagy talán még később, 2018-ban. Szóval nem tudom, hogy nem lehetne itt egy módot találni arra, hogy ez ő, ugyanúgy valósuljon meg, mint a kreatív ágazatokban a filmek esetében a kölcsönöknél. Hát ezt szerettem volna kérdezni, és van még egy kérdésem, Kostas és Boris kollégát is úgy éreztem, hogy mind a ketten kételkednek abban, hogy a médiát lehet folytatni. Szeretném, hogy mondják meg világosan, hogy folytatódni fog. Nekem nem hiszik el. Hát akkor talán a biztos asszony ezt meg tudja erősíteni. Köszönöm szépen. Akkor kezdjük? Igen. Igen, akkor kezdjük. És nem a különböző programokról beszélek, hanem az egyes márkákról. A média megmarad. És a kultúra az egy másik vonal. Ez világos. Úgyhogy a világos dolgokat ne tegyék még bonyolultabbá, ha már egyszer világosak. És hadd hívjam el a figyelmet a következőkre. A munkának ebben a fázisában még egyszerűen nem is kezdtünk el tárgyalni. A tárgyalások még nem indultak be, úgyhogy ne panaszkodjanak, hogy én eh, nem engedek itt meg ott. Hát azért nem, eh, mert majd e- bizonyos fázisban meg kell tennem, csak hát előbb meg kell hallgatnom önöket, meg kell hallgatni a tanácsot, és aztán eh, meghallgatom mindazt, amit mondanak, aztán meg önöket is, és még pedig nagyon, nagyon odafigyeltem ma is és hát természetesen egy ponton majd meg kell néznünk, hogy milyen területeken tudok én engedni, és melyek azok, ahol önöknek kell engedni. Hadd mondjam, hogy úgy tűnik, hogy a legfontosabb kérdések az Erasmus for All kapcsán mindenek előtt az elnevezés, ugye, az ifjúság, a youth, és a pénzek kihelyezése, és a zsámmoné. Hát akkor nézzük egyesével a dolgokat, egyenként. Hát emlékeztessem önöket arra, hogy az Erasmus, az, az, az Erasmus az holland volt, nem görög, tehát az ég a világon <laughs> semmi okom nincs arra, hogy itt az Erasmus ennyire promocionáljam, de őszintén szólva, amikor e, emberekről beszélek, nem tudom, hogy önök kikről, de hát akárkivel beszéltem eddig, mindenki ismeri az Erasmus. Az Erasmus a mobilitás szimbólumává vált. Az egyik egyetemről a másikra mentek a gyerekek, akkor, amikor még bátorság is kellett ehhez. És hát régen is volt ilyen mobilitás, lóháton is volt mobilitás annak idején. Ez benne van a gondolkodásmódban. Ezért választottuk ezt a nevet, de hogyha önök elő tudnak állni egy másik szuper névvel, más alternatívával, hát akkor biztos vagyok abban, hogy mindannyian gondolnak valamire, hát ha mindannyian meg tudnak állapodni a tanácssal együtt abban, hogy ez egy jobb elnevezés, mint az Erasmus, hát akkor eh, én nem állok útjába, csak legyen a koherencia adott a második az ifjúság, a youth. Én azt mondtam a bevezetőmben, hogy én szeretném, hogyha láthatóbbá válna ez a programon belül. Azért ez már egy üzenet, nem? A végén majd meg kell, meglátjuk, mit jelent, de ez üzenet, üzenetet küld. És ezért, amikor én azt mondom, nem tudom ezt olyan hosszadalmasan megfogalmazni, de nagyon szeretném kifejezésre jutatni a szándékaimat. Teljesen igazuk van abban, ami az ösztöndíjakat illeti, az administratív kérdéseket ezzel kapcsolatban. Az ifjúságtól érkezett tanácsok, ajánlások alapján mi ö, egy más ö, több éves munkaprogrammal álltunk elő az ifjúsági szervezetek számára, és erre vigyázni fogunk, hogy ez hosszú távú legyen, és ne csupán egyetlen projekten alapuljanak, hanem egy hosszú távú programon. És ezt üdvözölte az ifjúság. Értem, hogy igen, ez rendben van, de néhány ifjúsági szervezet, nek szüksége van ösztöndíjakra az administratív költségek fedezésére, hogy egyáltalán létre tudjanak hozni egy projektet. Mondtam, hogy igen, folytassuk erről a vitát, és ja, készíts, dolgozzák ki a javaslataikat, mondtam nekik tegnap, és szeretném látni a javaslataikat, ötleteiket, hogyan tudjuk a kritériumokat a legjobban megfogalmazni, mert őszintén szólva nem vagyok hajlandó elfogadni az administratív költségek fedezését 90 NGO számára, mert azt mondják, hogy páneurópai munkát végzünk. Néhányan nagyon jó munkát végeznek, de néhányan meg nem. Úgyhogy a körülmények is változtak, annak idején 15 tagállam volt, most meg 28. És jelen kell lenniük, aktívnak kell lenniük sokkal több tagállamban, mint korábban, mert most hét tagállamban vagyunk jelen, de ez nem elég tehát én, szeret, én felhívtam a fiatalok figyelmét, hogy javaslatokat kell kidolgozniuk, és a saját munkatársaimat is, hogy nézzék meg, hogyan tudunk a legjobban megfelelni az aggodalmaiknak, illetve hogyan tudjuk azt orvosolni. Egyetértek, hogy ez egy közös projekt, egy közös cél. Az ifjúság az ott áll a középpontjában mindennek és akkor önök most azt mondják, hogy én nem soroltam fel az ifjúság különböző tevékenységét. Hát ha ezt most elkezdtem volna az Erasmus keretében, akkor bizony az több mint 15 percet vett volna igénybe, mint amennyit kaptam a bevezetőmre. De ismétlem, hogy az önkéntes szolgálat folytatódik, az ifjúsági csere folytatódik, a az ifjúsági munkások képzése, a networking az folytatódik. Tehát kétség sem fér ahhoz, hogy ezt mi nagyra értékeljük, és látjuk a nem formális és informális tanulás jótékony hatását, és a szándékunk, hogy ezt erősítsük, nem pedig azt, hogy visszafogjuk. A költségvetés kihelyezése. Lehet, hogy igazuk van egy szempontból, mégpedig az, hogy emelni kellene a szektoronkénti kifizetéseket. De hát azért rugalmasságra szükség van, mert egy igaz tapasztalatra, hadd hivatkozzam, az arab tavaszt követően szerettünk volna bizonyos pénzeket juttatni oda, hogy elősegítsük az együttműködést az észak-afrikai egyetemekkel és mivel nem volt kellő rugalmasság, nem tudtuk ezt biztosítani. Tehát a programokban kell hagyni bizonyos rugalmasságot, hogy meg tudjunk felelni az új körülményeknek, szükségleteknek. Ott van az ifjúsági munkanélküliség. És a, az Erasmus és a Leonardo körében ezt nem tudtuk, nem volt rugalmasság, nem tudtunk rugalmasságot beépíteni, ezért nem tudunk erre többet fordítani. A Zsambonéval kapcsolatban. Nem arról van szó, hogy én nem szeretem a mások munkáját, vagy az nekem nem tetszik. De nagyon szigorú kritériumokat kellett meghatároznunk, hogy a kiválóság szempontját meg tudjuk őrizni és dióhéjban hagy mondjam el, hogy mi volt az eredménye annak a kutatásnak, annak a tanulmánynak, amit készítettünk. Ez egy külső értékelés volt. A Nemzetközi Európai Képzési Központ nem biztosít az MA és a PhD szinten nemzetközileg elismert diplomát az Európai Jogi Akadémia és az Adminisztrációs Egyetem kiválóak, csak azonban a lényegük az, hogy rövid szakképzési kurzusokat tartanak és mindegyiknél csak ez látható, és nem biztosítanak hivatalosan elismert MA és PHD diplomákat az Európai Fejlesztési Ügynökség, amiről szóltam, az nem tart, nem foglalja magában az oktatást, a tanulást és az akadémiai egyetemi képzést. Hát ez az eredménye ennek a külső értékelő tanulmánynak. És a College of Europe és a Firenzei Intézet az, amit még meg kellene említeni, de mint már mondtam, tíz éve, tízesével vannak intézmények, amelyek még megemlíthetők lennének, ők is nagyon jó munkát végeztek, és nem igazságos, hogyha megfosztjuk őket ettől a lehetőségtől. És az összegekről is kell majd beszélnünk. Mi azt gondoljuk, hogy a versenyt meg kell nyitni, és mindig meg kell nézni, hogy ő melyek azok, amelyek megfelelnek a kritériumoknak. A kulturális programokat illetően feltettek egy kérdést, és sok miniszter is ugyanezt kérdezi a kölcsön, illetve a hitellel kapcsolatban. Nagyon hasznos eszköznek tartják, elősegítheti a kulturális és kreatív kis- és középvállalkozásokat, de ha az én költségvetésem oly mértékben csökken, hogy nem leszek képes megfelelni az elvárásoknak, akkor inkább ezt hagyom, és nem pedig a kulturális programokat fogom veszélyeztetni. Világosan beszéltem? A mester. Nem, a diákok kérdése. Amire gondolunk, az olyan 100 millió évente, és ez 55 ezer diákot érintett évente. De ha elkezdődik a kölcsönök visszafizetése, akkor késpesek leszünk arra, hogy egyéb hiteleket is biztosítjunk biztosítsunk más diákoknak. És ismétlem, hogy ez nem az ösztöndi helyettesítését szolgálja, hanem ez az kiegészíti, ez egy komplementer megoldás, mert sokan kérdezik, hogy miért helyettesíti kölcsönnel az ösztöndíjat. Nem! Én szeretném, hogy legyen annyi pénz a költségvetésben, hogy a mesterképzésre is tudjak ösztöndíjat adni. Ugyanis szükség van erre, és szükség van erre a képzési szintre, a mesterképzésre. Bátorítani is kell ezt, elő kell segíteni, és ha lenne rá pénzem, hogy ösztöndíjat adjak erre a célra, az jó lenne, csak nincs. És csak egy nagyon korlátozott számú diáknak tudnánk segíteni. És ez a hitelgarancia eszköz hosszú távon segíthet és sokkal több diák vehet majd ebben a cserében részt. Hadd szakítsam félbe. Ez ugye azt jelenti, hogy a mesterképzés soha nem fog ö, normális Erasmus ösztöndíjban részesülni? Ez nem az Erasmus ösztöndíjat helyettesíti, nem. Csak arról hallottunk sokszor, hogy senki sem mehet normális Erasmus keretekben mester képzés során mobilitásba. Nem, ez két különböző dolog. Lehet Erasmus ösztöndíjat kapni hat hónapra, ez a szokásos, de a, ma, a mester képzésre adott kölcsön garancia, hát az két éves időszakot is lefedhet, ameddig a képzés tart. Kiria Pajadelli asszonynak mondom. Azt hiszem, hogy Pajadelli asszonynak fontos, hogy az anyanyelvén szóljak hozzá. Tehát... Nos, mi bátorítjuk a diákokat, bocsánat, a kutatókat támogatjuk arra, a kutatókat, akik humán tantárgyakkal foglalkoznak, ugyanakkor az ő részükről nem kapunk elég jelentkezés. Talán igaza van, hogy nagyobb reklámot kellene ennek biztosítani biztosítani az, hogy a Marie Curie program például nem csak alkalmazott tudományokra vonatkozik, hanem humán tudományokra. És igen, ezt meg lehetne tenni. Igen már különböző eseményeket szervezni, amelyik bemutatják azt, hogy a tantárgyakat is érintettek. Nos, ön azt mondja, hogy miért nem cselekszünk úgy, hogy az egyetemek is megkaphassák a támogatásokat, nem csak az államokat. Baliadeli asszony, a mikrofon. Kulturális minisztériumok kapják meg ezt a támogatást. A kulturális tevékenység, amelyeket például egyetemek végeznek, az nem engedélyezett, azok nem vehetnek részt ezeken a tanfolyamokon. Dio Dioprakmátum. Nos, meg kell különböztetni két dolgot. Azt, amit mi adunk a kultúra alapon keresztül, ez nem a kormányokhoz megy, hanem a szervezeteknek, azoknak a szervezeteknek, amelyek együttműködnek akár más országok szervezeteivel is. Ugyanis mi támogatjuk a kulturális együttműködést, a kulturális párbeszédet, amennyiben a strukturális alapot kultúrára használják föl, ott valóban a tagállamok azok, akik megkapják ezeket a forrásokat, és a tagállamok azok, akik kérik ezeket a forrásokat. Mi tá- bátorítjuk az országokat, a tagállamokat, hogy ezt tegyék meg, hogy nagyon fontos, és mindezt a mm, régió, régi főigazgatósággal együttműködésben. Én úgy gondolom, hogy bátorítani kell az országokat arra, hogy kulturális programokat indítsanak el, akár strukturális alapokat felhasználásával, akár szociális alap felhasználásával. Nagyon köszönöm, biztos asszony. Azt hiszem, tettünk egy újabb lépést az új program felé, bárhogy is eh, nevezzük majd el ezt a programot eh, amíg nem született új döntés, marad Erasmus for All. Később majd még mindenki hozzászólhat, van időnk őszig, rengeteg idő lesz a nyári szünet alatt, amíg a tengerparton sütetik a hasukat, hogy kitalálják, mi lenne a legjobb név. Találkoztam egy ciprusi miniszterrel, és azt mondta nekem, hogy tudja, pakkasszony, Cipruson nem ismerik az Erasmus-t annyira jól, mint a Koménius, úgyhogy nagyon örült annak, hogy most a ciprusi lesz az új soros elnökség. Még egyszer nagyon köszönöm, hogy eljött biztos asszony Korell úr, folytathatja a munkát, és nyomja csak a dolgokat előre. Okay. Now we come here to the Rendben van, akkor következik az eszmecsere. Most hova megy itt hirtelen mindenki? Meghívtuk Kála urat és Péters urat. Mind a ketten a Euronews képviselik, és ahogyan önök is tudják, 1993 óta működünk együtt, és létezik egy társfinanszírozás a bizottság és a Euronews között. A Euronews egy lehetőség eh, arra, hogy az európai politikát tíz nyelven, angol, francia, német, spanyol, eh, olasz, portugál, orosz, eh, török, arab, és farsi nyelven sugároz a Euronews. Az volt az elgondolás, hogy erre szükség van és az Európai Unió határain kívül is meg kell tudnunk mutatni, hogy mire képes az Európai Unió. Ezért már régóta támogatjuk a Euronews-t. Keller és Péter Szurak, akik ma itt vannak velünk. Péter Szúr, a Euronews igazgatóságának el, az elnöke, Philip Keller pedig, akit nagyon régóta ismerünk, a Euronews Development részleg vezetője egy PowerPoint prezentációt hoztak, ami borzasztó hosszú, de mondtam nekik, hogy hú, maximum 20 percet kapnak, úgyhogy kérem, hogy 20 perc alatt mondják el az egész előadást. Természetesen érdekel minket, hogy mire költik a tőlünk kapott pénzt. Tudják, hogy sok az irigy, sokan szeretnének eh, pénzt kapni ugyanabból a büdzséből, és önöknek ma bizony nagyon meggyőzőnek kell lenniük, hogy a következő költségvetés eh, kapcsán is ismét örömmel adjunk önöknek támogatást, hiszen szerintem legalábbis önök jól eh, bántak ezekkel a pénzekkel. 6,7 milliót kap hallgattak, és hát én is legalább minden nap egyszer belenézek a Euro News-ba, mert szeretném tudni a legfrissebb híreket, és önöknél ezt fél óra belül megtudom. Péter szól, önéhez szól. Euh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Igen, ennek a prezentációnak a hosszúsága, igen, talán túl hosszú, és önök megkértek arra, hogy rövidebbre fogja. Mi úgy gondoltuk, hogy a prezentációban, amit bemutatni fogunk, nagyon fontos, hogy megfelelő érveléseket adjunk arra vonatkozólag, hogy milyen módon a téríti vissza, vagy jön vissza az a befektetés, amit az európai intézmények tesznek az Unióval kapcsolatosan. Nos, így már majdnem 20 éve, hogy dolgozzunk, és eléggé erőteljesen terjeszkedtünk. Itt van néhány összeg, amit beszeretnék mutatni. Nos, itt több mint 800 eh, alkalmazottal, eh, újságírók 35 országból, olyanok, akik akik eh, az tagállamok, illetve az Európai Unió támogatásával dolgoznak, rendkívül fontos. Mi hamarosan magyar, illetve görög változata is lesz az Euronewsnak, szóval ezeken dolgozunk olyanok vannak, akik rögtön az eleje óta ott vannak, olyan programok, olyan tagállamok, akiket tagszervezetek, amelyek támogatnak minket. 11 nyelvi szolgál, nyelvi változatunk van, és 3,5 milliárd ember érti az Euronews híreit. Nagyon fontos, tehát nagyon nagy hatással vagyunk a világra nagyon erős terjeszkedéssel dolgozunk az utóbbi években. Ke, hamarosan 14 irodánk lesz, Budapesten és Aténban fogunk nyitni hamarosan. Aztán Brüsszelben van egy nagyon fontos irodánk, ez az első nemzetközi szerkesztőség. E, Brüsszelben van tehát a legfontosabb, hála az Európai támogatásának, mint ahogy látják itt a táblázatban, Washingtonban is vagyunk, Doha, Dubajban, augusztusban, Washingtonban, különböző irodákkal tudjuk tehát támogatni a munkát. Budapest és Atén az lesz az első alkalom, amikor két nyelvi változatot helyben fogunk létrehozni, nem Lyonban tehát, hanem az ottani stábok Aténban, illetve Budapesten lesz, Aténban 30-35, illetve Budapesten is 30-35 alkalmazottal fogunk dolgozni. Ez egy nagy premier az Euronews számára is, tehát egy új rendszert akarunk elindítani, ami a görög és magyar nyelveket illeti, Két új európai nyelvet indítunk el, miután az utóbbi években öt nem európai nyelvet indítottunk el, tehát eh, nagyon boldogak vagyunk, nagyon büszkék vagyunk erre, rendkívül fontos lépésnek tartjuk. Euronews, mint minden televíziós csatorna, nem csak egy nyelvi nem csak egy, egy csatorna, TV csatorna, hanem egy nagyon sok dolgot átfogó brand, márka, különböző területekre kellett kiterjeszkedni, különböző helyeken vagyunk jelen, különböző például hotelekben, repülőtereken, különböző megállapodásokat kellett létrehozni, tévégyártókkal is megállapodásokat kötöttünk annak érdekében, hogy interneten keresztül az adott tévékészülékeken fogható legyen az Euronews adása. Olyan applikációkat is alkalmazunk, van is jelen vagyunk, mint például az iPhone és más ilyen jellegű internetes applikációknál, tehát mindez biztosítja azt, hogy az Euronews jelen legyen mindenféle eszközben, és a lehető legszélesebb közönség számára számára fogható legyen. Mobiltelefonon keresztül, eh, eh, társadalmi eh, hálózatokon, social networkökön keresztül is jelen vagyunk, nagyon sok hely, mint ahogy látják. 1993-ban, mint ahogy látják, 18-an vagyunk, majdnem 200 ilyen van, a kompetenciánk tehát egyre erősebb, egyre nagyobb, nekünk tehát a konkurencia, a versenyképesség, ez egy nagyon nehéz helyzetben történik, de megpróbálunk ezzel legyőzni. Nos, az első fajta az első célkitűzés az Euronewsnak az volt, hogy az amerikai világszemléletet megpróbálja ellensúlyozni, és jelenleg Európában mm, több mint két milliárd ember néz minket, hogyha megnézek itt az adatokat, látják, hogy rendkívül fontos eredményeket értünk el, és nagyon erősek vagyunk. Egy kritikát, amit kapunk gyakran, az az, hogy az Euronews-t az Európai Unió támogatja. Nos, a számok ezt mutatják, itt van. Nos, én úgy mondanám, hogy rendkívül kiegyensúlyozott a, mi, kiegyensúlyozottak a forrásaink, a részvényesek, az Európai Unió és kereskedelmi csatornák is, vannak különböző nyelvek, orosz, portugál, török nyelv, ott szintén nagyon nagy források jönnek, ezeknek a finanszírozása és különböző piaci forrásokból is részben támogatjuk, tehát nagyon fontos azt megemlíteni, hogy az ilyen jellegű nyelvi változatokat is nagyon erős kereskedelmi alapokon támogatjuk. Ami a költségeket illeti, itt vannak a költségek, önök láthatják ezeket az ábrákat folytathatnám azzal, hogy azt mondanám, hogy az Euronews a legszebb eh, tévécsatorna a világon, de nem feltétlenül fogják önök ezt elhinni. Nos, rá szeretek mutatni bizonyos eh, felmérésekre, nevezetesen egy felmérést, amit a bizottság indított el 2009-ben, egy külső cég végezte, Bivation Partnership, ennek a cégnek a neve, tehát őket megbízta az EU-Európa Unió, 250 oldalas ez a jelentés, és néhány dolgot szeretnék ebből kiemelni. Euronews tökéletesen eh, megfelel azoknak a célkitűzéseknek, amelyeket a bizottság, illetve az összes többi Európa intézményt eh, állított maga elé. Tehát ez az egyik megállapítás ennek a jelentésnek, és mi nagyon büszkék vagyunk erre nagyon sok eh, információt adunk az Európai Unió munkájából. Az Európai Uniót nagyon sokszor annak mondják, hogy ő egyfajta eh, közérthetővé teszi az Európai Unió munkáját, és ez egy rendkívül fontos dolog számunkra. Egy eh, európai közszolgálati televízióként kell ezt felfogni, amelyik szócsőként működik, és mindaz, ami itt működik, és nem mindenki ért meg, mi közérthetően adjuk elő, és és ezt nagyon sok emberhez adjuk tovább. Ez a közszolgálatiság teszi lehetővé az, hogy a kábelszolgáltatók minden egyes országban kötelezően továbbítják a jelünket, az adásunkat, és ezért nagyon sok háztartásban tudunk eljutni. Nagyon fontos tehát, hogy ez a fajta közszolgálati működés továbbra is biztosítjuk. Nos, a további azt mondják, hogy egy nagyon hatékony e, működési rendszer van az Euronews-nak. Az Euronews-nak tehát az ára igen versenyképesek, más programokhoz képest, már amiket mi e, gyártunk és továbbadunk, azok e, versenyképesek a piacokon, nem fizetnek a mi, klienseinket drágában a mi műsorunkait, mint más programokat. Euronews 600 percet szánt hetente európai kérdésekre, összehasonlítással a BBC World, amelyik 60 percet szánt ugyanerre a témára, nagyon jó, tehát arány ez. 1471 percet szántunk 2012-re, 2009-ben 600 volt, tehát nagyon sokat foglalkozunk az európai ügyekkel, nagyon sok időt szánunk ezekre a kérdésekre, és ez nagyon fontos, ez növekedőben, növekvésben van. Mindannyian büszkék vagyunk arra, hogy együttműködhetünk az európai parlamenti képviselőkkel, akik rendkívül sok teret kapnak a mi adásainkon. Nagyon sokszor megadjuk a lehetőséget nekik, hogy fejtsék ki álláspontjaikat különböző szakbizottságokból. Nagyon sokszor a európai képviselők tudják, hogy ez van, és egy rendelkezésükre állunk, amennyiben vannak ilyen fontos témák, kiemelt témák, eljönnek hozzánk, jelentkeznek jelentkeznek nálunk, és nagyon sokszor hozzájuk fordulunk azért, hogy információkat kérünk, hogy tájékozódjunk, Nos, ki szeretnék emelni egy dolgot, ami szerintem fontos, nevezetesen az, hogy mi nem vagyunk tökéletesek, többet is tudunk tenni, többet is el tudnánk írni. Az Euronews-nak a szerepe még nem teljesedett ki, nem jutunk el olyan helyekre, ahova el szeretnénk jutni, többet tudnánk tenni, és jobban tudnánk dolgozni emiatt el szeretném, meg szeretném osztani önökkel, hogy milyen nehézségekkel szembesül egy tévécsatorna, amikor európai kérdésekről beszélünk. Nagyon nehéz ezt a témát kezelni a médiában manapság, és annál is inkább fontos ez a téma. Különböző kihívások vannak. Az első az, hogy természetesen e, olyan közönséghez kell eljutni, amelyik részben lokális, részben meg európai, össze-európai. Tehát egy nagyon nehéz feladat előtt állunk. Mindazokat az információkat úgy kell átalakítani, úgy kezelni, úgy feldolgozni, hogy az emészthető legyen helyi szinten is, és emészthető legyen európai szinten is Tudnunk kell tehát kidolgo, úgy dolgozni, hogy megadjunk minden információt, hogy azt mindenki megértse. Például, hogyha van egy, egy eh, fő téma, akkor azt tegyük úgy utálajuk, hogy az érthető legyen az adott közösségben is, amelyiképpen nézi, de ugyanakkor élvezhető legyen minden európai számára is. Ugyanakkor megfelelő, kiegyensúlyozott módon kell a témákat kezelni egyre agresszívabb a televíziózás manapság, egyre több olyan tévécsatorna van, amelyik nagyon elbulvárosítja a híreket, nekünk megfelelő módon kell ezeket a híreket kezelni. Mi nagyon sokszor az ellen is harcolnunk kell, mert sokan azt gondolják, hogy mi az Európa Uniónak a hivatalos szócsöve vagyunk, vagy a fegyveres testülete, de ez nem így van. Nagyon fontos, hogy ez ellen ellen tegyünk is, és önállóan beszéljünk a témáinkról. Aztán egy nagyon, kérd, nagyon fontos kérdés a soknyelvűség. A soknyelvűség egy nagyon fontos vívmány az euronews nak az adott országokban kell különböző nyelvi változatokat produkálni, és ez nagyon fontos, nagyon nagy munkát igényel. Nem ugyanaz öt nyelvel dolgozni, vagy 15 nyelvel dolgozni. Önök tudják, hogy ezek az újságírók nem mindig vannak különálló szerkesztőségekben, hanem együtt dolgoznak egy tető alatt. A sok nyelvűségnek két következménye van. Az egyik az, hogy mindenki ez a saját nyelvén beszél. A második dolog, amire talán nem, amit talán nem nem ismernek, az, hogy minden egyes nyelvi változatot külön kell értékelni, külön kell a híreket kidolgozni. Tehát, hogyha van egy nyelv, például a görögök, akik csatlakoznak hozzánk hamarosan, a görög újságíró a saját nyelvén fog elmagyarázni a tényeket és a híreket, ugyanúgy, ahogy ugyanazt a hírt kommentálni fogja a német újságíró is. Tehát mindez nagyon fontos, nagyon ö, nagy gazdagsággal bír, nagyon nagy értékkel bír. Nagyon sok kihívás van tehát. Az egyik legfontosabb kihívás az az, hogy úgy kell tekinteni Európára, ahogy az állampolgárok tekintenek rá. Tehát az állampolgárok Európájáról is kell nézni. Nem csak intézményi szempontból kell tehát szólni, hanem mindenfajta oldalról. Az emberekről például én magam az Erasmus generációból származom, nekem ez egy nagyon fontos dolog volt, egy nagyon fontos élmény volt vannak ezek a brendek tehát Európában, és mi mindannyian Szeretnénk ezeket felhasználni annak érdekében, hogy eljussuk az európai állampolgárokhoz. Két példát szeretnék kiemelni és elmondani annak érdekében, hogy elmondjam, hogy hogyan jutunk el, hogy hogyan tudjuk legyőzni ezt a kihívást. Az első az az, hogy itt vagyunk eh, Brüsszelben, nagyon sok nyelvet beszélünk itt eh, Brüsszelben, itt eh, van egy irodánk Brüsszelben, és hamarosan meg fogjuk ünnepelni az első fordulónkat, és Vivian Redinge biztos asszonyal együtt meg fogjuk önöket hívni, hogy ott legyünk. Ez az egyetlen ez az egyetlen olyan csatorna, amelyik egy teljes napot, napot fog szánni az Európai Napra, egy olyan eh, egy olyan eh, napot fogunk szánni, amelyikben az van Rompuy úr előadásokat tartott, és különböző emberek szólaltak fel a csatornánk, ez valami rendkívül fontos volt. Nem csak Európában nézték ezt az eseményt, hanem az Egyesült Államokban, Brazíliában és más országban, olyan országokban is, amelyek nem európai országok, és ez egy rendkívül fontos kirakat. Két perc öt percen van még hát, gyorsan szeretnék beszélni néhány európai programról. Ki mit támogat. Nos, Az Európa Unió támogat bizonyos programokat, olyan programokat, amelyik egyévesek, valamelyik fél éves, de vannak különböző főigazgatóságok, amelyek különböző programokat támogatnak, például a Kutatás és Innováció főigazgatóság, a Kultúra és Oktatás főigazgatóság, ők támogatnak különböző programokat. Aztán van egy általános keretmegállapodás, az Európai Bizottság eh, kommunikációs osztályával a, itt vannak ezek a modulok, különböző modulok vannak ezen belül. Nos, vizuálisan ez eléggé meglepő. Nem tudom, hogy önök tudják, hogy eh, ismernek olyan csatornákat, amelyek ennyit foglalkoznak Európával. Vannak olyanok, amelyek a YouTube, olyan program, hogy iTalk, YouTalk, The Network, más olyan programok, amelyek ezekkel foglalkoznak. EU eh, e Weekly, eh, egy olyan program, amelyik eh, az európai kérdésekkel foglalkozik, aztán Europe és Reporters és más ilyen műsorok vannak, amelyek ezekkel foglalnak. Futuristic Europe Weekly, The Network, Close Up Europe, egy másik program, nos, eh, Innovation, és Metropolitans, az a városi kérdésekkel foglalkozik Európában, on the frontline, a szervezet bűnözéssel foglalkozik Európában, right on, mindazzal foglalkozik, ami az eh, alapvető emberi jogokat érinti, Space, ami az űrkutatással foglalkozik, mindezek a témák európai témák. Zárásként egy táblázatot szeretnék bemutatni, hogy meggyőzzem önöket. Nos, ez egy olyan táblázat, amelyikben összehasonlítjuk Euronews, France 24, Deutsche Welle és Al Jazeera-t megláthatják ebből, hogy mennyire költséghatékony az Euronews a versenytársaival szemben. 40 milliós eh, eh, köztámogatást kap, 14 nyelven van, ez a 40 millió, ez egy globális összeg. Nos, Filipe készített ezt a táblázatot, köszönöm szépen neki, mert ez rendkívül fontos. Franz a 100 millió, Deutsche Welle 100 milliót kap, Richard Sude 65, és Al Jazeera legalább 100 milliót kap. Euronews ezzel a költségvetéssel 11 nyelvet, Franz Fentkátra 3 nyelv, 4, 3 és 2 nyelven közvetít Al Jazeera. Nos, ami a pénz, felhasznált pénzt illeti, hogyha elosztjuk a nyelvekre, az rendkívül eh, kedvező összeg, rendkívül hatékonyan dolgozunk és használjuk fel az összegeket. Aztán, hogyha megnézzük, hogy hány háztartásra tudunk eljutni, 350 háztartásra tudnánk eljutni, tudunk eljutni, összehasonlítva a többi konkurenciáknál. Igen, jó helyen vagyunk. A, köve, a költségvetés a 0,11 ebben. Ez azt jelenti, hogy 6 centet szán az Európai Unió arra, hogy eljussunk egy háztartásra. Ez rendkívül hatékony összeg, ez rendkívül jól van felhasználva tehát. Aztán kik azok, akik ténylegesen nézik, a share, tehát három euró körül vagyunk, három eurót költünk minden egyes tévénézőszámért, hogyha összehasonlítjuk a többi konkurenciánkkal, akkor jóval alacsonyabb a mi az az összeg, amit mi felhasználunk, azt jóval kedvezőbben használjuk fel. Tehát ezzel szerettem volna azt alátámasztani, hogy miért van szükségünk az önök támogatásra, az önök segítségére. Elnök asszony, köszönöm szépen, ez igen meggyőző volt, megadom a szót Lockhart úrnak, parancsoljon. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Peters úr. Nagyon sok számot hallottunk, elég meggyőző számokat is. Gratulálnom kell önnek, az erőfeszítéseiknek. Jó munkát végeztek, úgy hiszem. Ön tulajdonképpen egy élő paradoxon. Önöket úgy hozták létre, mint az első pán-európai médiumot, és amennyire tudom, máig is az egyetlen ilyen. Ez már sokat elárul a problémákról és a kihívásokról, amelyekkel még most is szembesülnek. sok minden történt a világon és a média világában is, az önök indulása óta mi elég fragmentált képet látunk erről csak manapság, és erre vonatkozik a kérdésem is. Nyilvánvaló, önök elértek valamit, bár úgy tűnik, hogy elég sok házastárshoz, háztartáshoz, emberhez eljutnak, de mondjuk én Dán vagyok, Dániában sajnos senki nem nézi az Euronews, ez a tény. És 20 év után Európának még vannak olyan részei, ahol önöket nem lehet fogni, ahol nem jutnak el és ez persze kihívás, hogyha azt akarják, hogy Európa támogassa önöket, és itt a pénzügyi támogatásra is gondolok. A kérdésem tehát következő. Mi az önök ambíciója? mi, mi, miké akarnak válni. Nekem vannak elképzeléseim, mert én beszélgettem önökkel, jártam a brüsszeli irodában, és ehhez gratulálok is, néhány nap múlva megyek Lyonba is önökhöz, de még mindig vannak kétségeim, azzal kapcsolatban, hogy mi az önök igazi ambíciója. Önök akarnak lenni Európa mondjuk közszolgálati tévéadója, és mit jelent ez, hogyha ezt akarják? És akkor miről beszélünk? Itt azt hiszem, hogy nem erről az évi 18 millió euróról beszélünk, mert hogy ez a céljuk, ezt akarják elérni, akkor azt hiszem, itt több pénzről nem beszélünk, de hát költséges dolog a televíziózás, tévét csinálni. Tehát legyenek őszinték, kérem, és mondják el, hogy mi az önök célja, ambíciója, hogyan tudjuk ezt együtt elérni, és mibe kerül ez? Beszéljünk majd a következő 7 éves költségvetésről nagyon nyíltan, és találjuk együtt, hogy mik a feladatok. Van egy dolog, ami kicsit aggaszt. Ön beszélt arról, hogy hány embert érnek el, és említette, hogy az elit tehez való eljutás, eh, mekkora kihívás. Gondolom, hogy most tulajdonképpen ezt a csoportot, az elitet érik el az adásaikkal, de van a többiekkel, az átlag emberekkel, a 350 millióval. Most ugye 5 millióhoz eh, jutnak el, és eh, még 345 millió emberhez is el kell jutniuk ezt meg tudják tenni, vagy ez majd megvalósíthatatlan álom. Amikor látjuk a CNN vagy a BBC World News adatait, akkor látjuk, hogy ők konkrét csoportokra, nézőcsoportokra koncentrálnak, és a piac egy részén akarnak piacvezetőkké válni. Mit most, miről beszélünk? önöknek, is az a terve, hogy mondjuk egy nagy közönséget érjenek el, hogy fentről lefelé akarnak építkezni, helyi, regionális híreket is sugározva, vagy meg akarnak maradni a mostani platformon, hogy a Brussels News, a Washington News, többi e, gyártói elő, és ezeket a híreket sugározzák. Azt hiszem, hogy mind a kettőt nem lehet megcsinálni, hogy mind a két célt elérni, úgyhogy nagyon világosan kell látnunk, hogy mi a stratégia és nagyon szeretném, hogyha válaszolna, reagálna erre. Még lenne néhány dolog, de az már túl sok időt venne igénybe. Lökegárd úr mindig a stratégiával jön, mindig erre kérdez rá. Boris, és utána Helga Trüppel, összegyűjtünk néhány kérdést önnek, Péter úr. Köszönöm szépen. Az első kérdés, azt hiszem, hogy félreértették, amit kérdeztem. Arra irányult a kérdésem, hogy a média programot folytatják-e majd, de én tulajdonképpen csak a logóra akartam rákérdezni, akár a grafikára, a logóra. Ugyanis a biztos asszonytól azt hallottam, hogy el kell távolítani az összes logót, ezek nem maradnak fenn, nem maradnak meg de a vendégük, vendégünknek is szeretnék feltenni egy kérdést. Mi valamennyien jó, hiteles információ tájékoztatást szeretnénk kapni arról, hogy mi történik Európában. Napjainkban minden országnak problémái vannak a, azzal, hogy nagyon drága a televíziózás, Időnként az európai ügyekről szóló tudósításokban csak a botrányokról hallunk. Erre vonatkozik a kérdésem is. Hogyha az Euronews-t tényleg jobban szeretnénk használni, akkor nem kellene-e, hogy ez egyfajta olyan adóvá váljon, amely valamire koncentrál. Tehát legyen egy, egy átfogó európai adó, és azután a lengyel, a német, a holland adók talán az önök programját sugározzák tovább, hiszen a gyártási költségek jelentik igazából a problémát. Ez teszi költségesé a műsorkészítést, és miután állandóan csökkentik a költségeket, ezért csökkennek az európai tárgyú tudósítások. De hogyha az önök programjait vagy az önök működését EU pénzből finanszírozzák, akkor talán önöknek tényleg nagyon jó tudósításokat kell készíteni, és ezt a többi adósugározza tovább. Helga Trüppel. Köszönöm szépen, Doris. Amikor megértettem, amit itt magyarázott nekünk, tehát azt mondta, hogy az Euronews különlegessége az, hogy önök mindig egy nagyon európai szemszögből készítik a műsorokat, Európa különböző részein készült tudósításokat lefordítják több nyelvre, és így áll össze az európai tartalom. Ehhez kapcsolódik a kérdésem, és kötődik ahhoz is, amit Lokegárd mondott az előbb. Hogyha mondjuk e, kívánhatna magának egy, vagy az Euronews számára egy jövőt, öntől függene, hogy milyen, hogyan alakuljon a jövő, akkor mi lenne ez a jelenlegi válságban, amikor a fiskális e, költségvetési és politikai unióról beszélünk egyre többet. E, kulcsfontosságú lenne akkor, hogyha a politikai unióra vonatkozó szóbeli tudósításokat egy kicsit koherensebben sugároznak, mert jelenleg ez nagyon szétaprózódik. De hogyha lenne egy nagy politikai elmozdulás, egy szorosabb politikai integráció felé, akkor az, ez befolyásolná az Euronews működését is? Úgy látom, hogy nincs több kérdés, akkor Péter szólt. Péter szólt parancsoljon. Bon, alors, euh, j'ai l'avantage d'être assez rompu à, euh, à ces... Nos, ezek a kérdések, amelyeket önök feltettek, ezeket mindannyian felteszik nekünk, a tulajdonosak is, hogy mi a jövőbeni stratégiánk, mik az ambícióink, hova szeretnénk eljutni, mint Euronews a következő években, és egyetértek önökkel, és én is azt mondom, hogy jelenleg egy paradox helyzetben vagyunk, egy olyan pillanatban vagyunk az Euronews életében, amikor elértünk bizonyos célkitűzéseket, Ugyanakkor nagyon sok kérdés van előttünk, hogy tovább lépjünk a következő szakaszra, fázisra. Nos, új stratégiai tervben dolgozunk 2012-2014-es időszakra, amelyet természetesen a kommunikációs főigazgatóságnak bemutattunk, és előtte a részvényeseknek is bemutattuk, tehát ezt Lyonban tettünk, és két nagyon erős téma van. Hogyha összefoglalhatnám, a, a, az a célja az Euronewsnak, hogy egy lokális média legyen. Ugyanakkor úgy mi, mi úgy gondoljuk, hogy mi vagyunk az egyetlen lokális eh, média. El is magyarázom, hogy ez mit jelent. Jelenleg a legtöbb média, amelyik konkurenciát jelent nekünk, nemzetközi szempontból nézi a híreket, nagyon unilaterális oldalról. Vannak olyanok, amelyik Dolce Vele vagy France 24, amelyik országos megközelítésből nézi a, a híreket, mindig egy oldalról nézik ők. Mi viszont az egyetlenek vagyunk, az egyetlen csatorna, amelyik különböző országból származó újságírója révén különböző szempontokat tud érvényesíteni. Nos, a translating szót hallottam, ahogy ön kérdez, e föl fordításról van szó, nem tudom, lehet, hogy én értettem rosszul. Nos, nagyon sokan gondolják azt, hogy a különböző nyelvi változatokat tulajdonképpen fordításai egy eredeti változatnak. Az emberek 90% azt gondolja, hogy tehát fordított anyagokról van szó, egy eredeti első változatból. Pontosítani szeretném, hogy a különböző nyelvi változatai az Euronewsnak nem fordítások, hanem ezek önállóan leírt skriptek, önállóan leírt szövegekről van szó, a videó maga az ugyanaz az összes változatban, de a szöveg, ami a képekhez tartozik, az teljesen más is lehet az egyik nyelvi változatban, vagy egy másik nyelvi változatban. Nos, nem arról van szó, hogy mi fordításokat készítünk, hanem igazi nyelvi változatokat szeretnénk létrehozni, igazi nemzeti országos megközelítéssel, és az Euronews most a kettő között van, a, kett, a lokális, nemzeti tájékoztatási csatornák, és azok között, a tévéadók között, amelyek el vannak rugaszkodva, és globálisan működnek, mint a CNN, mint mások. Tehát a mi célunk az az, hogy egyrésztből legyünk globálisak, ugyanakkor apránként kis lokális színfoltokat bevinni. Egy olyan, most az a, azzal szembesülünk, hogy szeretnénk technikailag egy olyan megoldást találni, hogy maga a képanyag legy, ne legyen ugyanaz minden egyes változatban. Most jelenleg ugyanaz a képanyag, ugyanazt a képanyagot kell továbbítanunk, és ezért csak a szöveg lehet más. Elkezdtünk beszélni, és egy ambiciózus nagy célkitűzés, nagyon ambiciózus anyagilag is, pénzügyi források szempontjából is, először is Euronews Európa és Euronews világ, tehát két különböző változatot, két különböző jeladás, két különböző képanyagról lenne szó, ez 90-80-90 százalékban egyezne a képanyag, és ez a 10-20 százalék, amelyik megmaradna, az specifikusabb anyaggal, eh, anyagot tartalmazna, a egyik oldalról európai anyag, másrészt eh, globális anyagot tartalmazna, tehát így talán sokkal jobban el tudnánk jutni a nézőket. Például jelenleg nagyon nehéz rábeszélni ázsaiakat arra, hogy arra, hogy nézze minket. Például, hogyha valaki elmegy kiküldetésbe Hongkongban, meg van győződve arról, hogy az Európai Unió, az e, illetve hogy az Euronews, az Európai Unió szócsöves hivatalos híreket, hivatalos anyagokat közöl, a mi célunk az az, hogy nagyobb behatással legyünk a külföldi piacokon, hogy jobban eljussunk külföldi nézőkhöz. Egy eh, olyan 10 perces eh, híradót például kellene létrehozni, amely 10 témával foglalkozik, azek közül az egyik lokális, és a különböző témák sorrendjével játszadozva meg tudnánk változtatni és létrehozni helyi változatokat, az egyik változatot Európára, egy másikat viszont a világra. Mert vannak olyan témák, amelyek például Európában nagyon fontosak, de a világ többi részén nem annyira fontosak, tehát ezáltal, hogyha más sorrendben állítjuk össze ezeket, akkor sokkal jobban el tudunk jutni a különböző a különböző területekre. Nos, mi úgy gondoljuk, hogy a piacokat meg kell hódítani, és mi ezt meg tudjuk hódítani. Például itt van a görög példa. A görög példa nagyon fontos. Új stratégia indul a görögökkel, hogy helyben készített anyagokat adunk, Nos, egy teljesen totális helyi változat, mi leszünk az egyetlen uh, hír hírekkel foglalkozó görög csatorna. Jelenleg Görögországban nincs, kizárólag csak hírekkel foglalkozó csatorna, mi leszünk az elsők. Nos, hogyha helyben tudjuk ezeket a nyelvi változatokat létrehozni, nagyon sok előnyel jár. Kevesebb költséggel jár először is, Pák az elnök asszony az előbb említette, hogy kb. 7 millió eurós költségvetésből működünk, ebből a 7 millióból a görög, a magyar és a portugál nyelvi változatokat fogjuk létrehozni. Tehát az utolsó nyelvi változatokat, amikor bevezettük a Farszínel 5,5 milliót tudtunk, 5,5 millióból tudtuk egy új nyelvet létrehozni, egy új nyelvi változatot, most 7 millióból három új nyelvi változatot tudunk létrehozni. Tehát nagyon hatékonyan tudunk dolgozni, azáltal, hogy ki vannak helyezve ezek a nyelvi szerkesztőségek, olcsóban tudunk dolgozni, ráadásul sokkal jobban el tudjuk tudjuk érni a helyi eh, piacokat. 30 eh, újságíró lesz Aténban, illetve Budapesten, és ezek helyi témákkal foglalkoznak, ott lesznek, elérhetőek lesznek eh, az adott országban. A CNN-hez hasonlítva nálunk mi matematikailag sokkal nagyobb esélyünk van arra, hogy eljussunk, hogy több ember fog minket nézni, minket egy Görögországban, vagy más országokban. Nos, az elképzelés az az lenne, hogy 30 nyelvet nyissunk, 30 nyelvi változat legyen, az Európai Unióban kellene eh, közvetíteni minden egyes nyelven helyi adásokkal. Ez nagyon fontos kérdés, ez egy nagyon jó dolog lenne. Nos, új belépők vannak, a digitális költségek azok rendkívül fontosak, a kábelszolgáltatók, különböző kábelszolgáltatók vannak, továbbítási költségek, közvetítési költségeket, például néhány millió Franciaországban és Portugáliában, ezek olyan költségek, amiket mi nem engedhetünk meg magunknak. Ez nagyon nagy probléma, nagyon sok nemzeti csatorna van, nagyon nagy a konkurencia. A költségvetés lehetővé teszi nekünk, hogy a földi digitálisan is megjelenjünk. Ez nagyon fontos, hogy ott is megjelenjünk, annak érdekében, hogy egyre több háztartáshoz tudjunk eljutni zárásképp, összefoglalásképpen mi nem akarunk egy tömeg hírcsatornává válni, hanem két célkütözésünk van, az az, hogy jelenjünk meg szerte a világon, mindenhol a világon, legyünk ott, és önök nem tudják elképzelni, hogy mennyire vagyunk népszerűek Oroszországban. Oroszországban rendkívül népszerűek vagyunk, rendkívül népszerűek vagyunk Közép-Ázsiában, ott Sztáná, Bakúban, más városokban nagyon szeretik Európát, és rendkívül imádják az Euronews-t is ezen belül, és ott követik, a, ott van az ablakuk a világ felé. Nos, és egy másik célkitűzés az Európában, hogy egy nagyobb nagyobb penetrációnk legyen Európában, nagyon fontos legyen ez. Nos, Európában van ez a márkánk, bevezetett márkánk, mindenki hallott az Euronewsról, talán ki kellene ezt egészíteni és megérinteni a lakosságot. Ez azt jelenti, hogy az sokat kell beszélni Erasmusról, Eurovízióról és más eh, olyan európai témákról, amelyek minden európai eh, eh, elérni. Europe tehetség, egy tehetséget felkutató programot is kellene elindítani, amelyik nagyon fontos lenne, amelyik eljut mindenhova Európában, a kiszélesített Európában egy nagy zenei versenyt szeretnénk elindítani szerte Európában. Hmm, a különböző előadókat szeretnénk összegyűjteni. E a célunk, és ez a harmadik pont, hogy meglegyen ez a, az intézmény megközelítés, hogy elérjük az európai lakosságot. Önök, az európai intézményként, önök az Euronews legelső kliense, ügyfele. Rendkívül szerencsések vagyunk, mert eh, rend, sok kritikát kapunk, de az a szerkesztőség soha nem kapott semmilyen nyomást az Európai Uniótól, sem a bizottságtól, sem a parlamenttől, sem senkitől. Ez azt jelenti, hogy ezek az intézmények hagynak minket önállóan dolgozni, mert megbíznak bennünk, és ez rendkívül fontos számunkra. Köszönöm szépen, az utolsó pontra úgy gondolom, hogy ez normális. Mi ezt kérjük más országokban, mi erről beszéltünk. Nem szabad nyomást gyakorolni, nem szabad nyomást gyakorolni. Köszönjük szépen, hogy ezt ön külön kiemelte. Nos, nos, Köszönjük, hogy ilyen részletes választ adott. Lőkegárd úr, gondolom nagyjából elégedett a stratégiai kérdésre adott válaszból. Ha itt ránézek a kollégák arcára, azt hiszem ők is ugyanezt mondanák, mint én. Sok sikert kívánunk az új tervekhez, nagyon európai, de azért nyitott a világra. Igen, ez a feladatunk szerintem is. Szerintem még van pénzünk, hogy támogassuk Önt, de csak akkor tudjuk majd odaadni Önöknek ezt a pénzt, ha rendelkezésre fog állni, és majd hát a tagállamok kormányainak kell ezt eldönteni, reméljük, hogy ők is meggyőződnek arról, hogy önök nagyon jó munkát végeznek, minket már meggyőzött. Köszönöm Péter szór, köszönöm Taylor úr. Következő napi rendi pont, mi is? Nincs több. Vagy mégis? A koordinátok üléséről már beszámoltam. Egyebek, van-e a jegyzőkönyvvel kapcsolatban valakinek kifogása? Nincs, akkor elfogadtuk a jegyzőkönyvet. Egyebek nincsen, lezárom az ülést, köszönöm a tolmácsok munkáját, szép estét kívánok!